Good morning. If you could please take a seat so we can start. Kérnék mindenkit, hogy kezdje, hogy üljön le, hogy elkezdhessük az ülést, foglaljon mindenki helyet. Kezdjük el a napi rend elfogadásával. Ha nincs ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük, és áttérünk az elnöki közleményekre. Az első bejelentésem a munkacsoportokra vonatkozik, a pénzügyi segítségnyújtással foglalkozó munkacsoport kapcsán. Engedélyt kértünk egy munkacsoport létrehozására, amelyben 18 a lennének az ECOM-ból, és 6 néppárti, 5 SND, 3 Renew, 2 zöld, 2 ID, 2 ICR, 1 GUE és 1 független képviselő ami a többi munkacsoportot illeti, a koordinátorok tudomásul vették a különböző munkacsoportokba való kinevezéseket, ami az esetleges politikai prioritásokat illeti, az esetleges saját kezdeményezésű jelentéseket. Engedélyt kértünk számos saját kezdeményezésű jelentés elkészítéséhez, ezek jogalkotási és nem jogalkotási, valamint végrehajtási jelentések. Megállapodtunk abban is, hogy a címeket és a tartalmat a következő ülésen fogjuk megvitatni, akkor kerül sor a javaslatok előterjesztésére. Ekon látogatások, 2020-as delegáció látogatások, Először is, ami a látogatások összetételét illeti Frankfurtba és Bázelbe, a következő elosztásban állapodtunk meg. Frankfurt három néppárt, három SND, két Renew, egy zöld, egy ID, egy ECR és egy GUE tag. Bázel esetében pedig három néppárt, három SND, két Renew, egy zöld, egy ID, egy ECR és egy független képviselő abban is megállapodtunk, hogy ezt követően a DONT rendszert fogjuk alkalmazni az ECON missziók összetételének meghatározásához. Egyebek megállapodtunk abban is, hogy kérni fogjuk, hogy megváltoztathassuk a szemeszterre kapcsolatos jelentés címét, gaz, Európai Szemeszter a gazdaságpolitikai koordinációs jelentésről, amelynek a címe ezt követően nem az éves növekedési jelentés, hanem az éves fenntartható növekedési jelentés lesz 2020. Elnézést, mondja az elnök. A harmadik napi rendi pont pedig a folyó intézményközi egyeztetésekre vonatkozik, a crowdfundinggal kapcsolatos dossziék. 2019. december 18-án a parlament és a tanács egy ideiglenes megállapodásra jutott a témába tartozó két jogalkotási szövegről. Folyik még a technikai egyeztetés, ezt követően majd korai második olvasatra fogjuk tervezni a szavazást. Öt trialógus ülésre épül az ideiglenes megállapodás és a tanács munkacsoporti ülésein ezt többször felülvizsgálták. Vannak vitás kérdések, mint például a küszöb a crowdfunding projekteknél, a beruházókat védő intézkedések, a beruházások korlátozása és az ESMA szerepe. Egy másik téma pedig egy keret létrehozása a fenntartható beruházások megkönnyítése céljából. 2019. december 16-án a parlament és a tanács megállapodott a jogalkotási szöveg egészében. Az ECON és az ENVI közösen fognak szavazni holnap az ideiglenes megállapodásról a második olvasati eljárás keretében. Az ideiglenes megállapodás alapja a december 3-ai és 5-ei háromoldal egyeztetés eredménye. A tárgyaló felek megállapodtak olyan kulcsfontosságú kérdésekben, mint az átmeneti tevékenységek, a közététere vonatkozó kötelezettségek, a fenntartható finanszírozással kapcsolatos szakértői csoport, a delegált jogi aktusok használata, valamint a egyéb kérdések. December 16-án pedig további kérdések kerültek a szövegbe írott eljárás keretében a 12-es cikkel összefüggésben, amely meghatározza, hogy a gazdasági tevékenységek jelentős mértékben károsíthatják a környezeti célkitűzéseket. Köszönöm. A következő pont pedig a jegyzőkönyvek elfogadása, november 19-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, december 2-ai és 3-ai, valamint a december 12-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása. Most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra amely a gazdaságpolitikai koordináció európai szemeszter a 2020. évi éves növekedési jelentés. Az előadó Oror Laluk az SND-től. Ezt követően az árnyékjelentéstevőket is meghallgatjuk. Győri Enikő a néppárttól a Eroglu képviselő a Renewtől, Lamberts úr a Zöldektől, Günther Beck az ID-tól, és a képviselő az ECR-től. A költségvetési mm, bizottságot társult bizottság, valamit véleményt készít az MVA Regi és a FAM. Most Oror Lelüknek adnám meg a szót, hogy ismertesse ezt a jelentést. Madame la Présidente, euh... Déjà tous mes vœux de rétablissement, chers shadow reporters, chers collègues. Kedves kollégák, Köszönöm, hogy megadták a szót, hogy a jelentésről beszélni tudjak. Mindannyian tudjuk, hogy milyen környezeti kihívásokkal kell megküzdenünk, és hogy ez mekkora aggodalmakat kelt. Tudjuk azt, hogy megváltozik az, ahogyan működik a gazdaságunk. Az OECD, a Világbank és más nemzetközi szervezetek is azt kérik, hogy minél hamarabb és minél gyorsabban lépjünk. Davos kapcsán is ugyanezek a kihívások jelentek meg, főként a környezetvédelem, a biodiverzitás vesztés, a környezeti katasztrófák, olyan környezeti, illetve meteorológiai események, amelyeket nagyon nehéz ellensúlyozni. Tehát egyértelmű az, hogy nagyon gyorsan és jó lépéseket a jó irányba kell tennünk. Nagyon súlyos tehát a helyzet, és ezért az Európai Bizottság az elnök asszonyon keresztül úgy döntött, hogy Európa lesz a világon az első klímasemleges kontinens, és mindenki számára egy kiegyensúlyozott átmenetet kell biztosítani. Fontos az, hogy az Európai Parlament ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban erőteljesen fogalmazzon gazdasági értelemben is, és az európai szemesztert összeegyeztessük a környezeti aggályokkal. Fontos tehát az, hogy koherens politikákat alakítsunk ki környezetvédelmi és szociális szempontból is. A jelentésen keresztül fontos, hogy az Európai Bizottság Green Deal-jét támogatjuk, és gazdasági értelemben is összehangoljuk a lépéseinket, és ugyanakkor a jelentésnek ugye most új címe van, fenntartható fejlődés gazdasági stratégiájának éves jelentése. Fontos, hogy a gazdaságpolitikákat a szociális és környezetvédelmi átalakulás mentén valósítsuk meg a szegénység elleni harc, illetve a környezetvédelmi indikátorok mentén a üvegházhatású gázok csökkentése mellett, és a világgazdaságba való beilleszkedés mellett szeretnénk csökkenteni az üvegházhatású gázainkat. A közberuházások esetében egyértelművé válik az, hogy itt a túlélés és a biztonság forognak kockán, és ezért nem lehet csak a privát bízni a beruházásokat. Hosszú évek óta egyébként strukturálisan alacsony a beruházások szintje, főként a közberuházások szintje. Ezt egyébként minden jelentésben évente elmondtuk mi is. In- kollektív infrastruktúrák, egészségügy, oktatás, Ezeknek a fejlesztése hozzájárulna ahhoz, hogy a gazdaságot lendületbe hozzuk, és hogy hozzá alakítsuk a gazdaságainkat a nagy kihívásokhoz. A makrogazdasági mutatók jobbak, ugyanakkor azt is látjuk, hogy szociális értelemben óriási a szakadék, egyre, keve, egyre több a szegény, és ráadásul az életszínvonal is inkább széttart, mint összetartana az országok között. Tehát nem sikerült a szociális helyzetet javítani az eurózónában sem, és ezen keresztül nem sikerült jobb életfeltételeket biztosítani az európaiaknak. Tehát csökkenteni kell az adósság szintet. ez továbbra is fennmaradt prioritásként, és ezért szükséges a paktum reforma, reformja. A bankreformokat, fiskális reformokat úgy kell igazítani, hogy stabil gazdasági helyzetet teremtsünk, és nem szabad, hogy a tisztességtelen verseny uralkodjon el a cégek között. A verseny nem szabad, hogy az erőforrások kárára menjen, hiszen a gazdasági átmenetnek környezeti átmenettel kell párosodnia. A szociális partnerek esetében szintén azt mondjuk, hogy minden szociális partnerrel folytatni kell párbeszédet, a civil szervezetekkel is, hiszen ők azok, akik a legjobban ismerik a környezetvédelmi sürgős helyzetet. Várom az együttműködést az árnyékjelentéstevőkkel, és tudom azt is, hogy a vita nagyon érdekes lesz, gazdag, aktív, és ez az, amit várunk, hiszen a parlamentnek erőteljes hangon kell szólnia ebben az ügyben. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Most következnek az árnyékjelentéstevők. Győri Enikő, köszönöm szépen. Köszönöm, először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak a jelentés tervezetért. Úgy gondolom, hogy nagyon sok munka vár ránk, még mielőtt véglegesíteni tudjuk ezt a jelentést, ami szerintem egy nagyon fontos jelentés. 2011-ben amikor EU ügyekért illetékes miniszterként dolgoztam, az volt az első európai szemeszter, amelyről még élénk emlékeim vannak, amikor az asztal másik oldalán ültem. Én úgy gondolom, hogy ez a szemeszter egy átfogó eszköz kell, hogy legyen a foglalkoztatási politikához, egyfajta iránymutatást ad ez a tagállamoknak, és nem lenne szabad megfeledkeznünk arról, hogy egy olyan területen mozgunk, amelyben külön, különböző hatáskörénk vannak. Vannak nemzeti hatáskörbe tartozó kérdések, vegyes és uniós hatáskörbe tartozó kérdések, területek, tehát ezt figyelembe kell vennünk. Természetesen nagyra értékelem azt, hogy az előadó szeretné kiigazítani a jelentést, igazítani a sürgős kérdésekhez. Az éghajlatváltozás, illetve a zöld megállapodás fontos kérdések a napirenden. A parlament havonta legalább egy jelentést elfogad ezekben a témákban, még akkor is, hogyha nem ugyanazokat a tartalmakat tükrözik de véleményem szerint, hogyha szeretnénk a fókuszt megváltoztatni, és a zöld megállapodást szeretnénk a figyelem középpontjába állítani, esetleg elveszítjük, szem előtt évesztjük azt, hogy mi ennek a jelentésnek a fő magja. Tehát az én ajánlásom az lenne, hogy az eredeti célt őrizzük meg, az európai szemeszter eredeti célját, nevezetesen azt, hogy a, gazda, a gazdasági és a foglalkoztatási politikákhoz iránymutatást adjunk a tagállamoknak, és nem szabad megfeledkeznünk arról a gondolatról sem, hogy hogy nem szabad túl nagyra törőnek lennünk, mert esetleg szem előtt évesztünk bizonyos célokat. A szociális jogok európai pillére, a nemekkel kapcsolatos költségvetés készítés is fontos aspektusok, amelyeket eredetileg régen fogadtunk el, hosszú évekkel ezelőtt. Egy másik ajánlás, amelyet az előadónak szeretnék megfogalmazni, az az, hogy a Foglalkoztatási Bizottság is készít egy véleményt, ezt természetesen hozzá kell csatolnunk a jelentésünkhöz, és az ő meglátásaikat, ajánlásaikat is át kell vennünk, ide kell csatolnunk. Ebben a jelentésben azonban én inkább a saját bizottságunk hatáskörébe tartozó kérdésekre összpontosítanék. A másik fontos téma ez az ownership, aminek jelentőségét az előadó is hangsúlyozza. Ha a tagállamok nem érzik sajátjuknak ezt a témát, akkor egész egyszerűen nem fogják végrehajtani már pedig szerintem a szándék, a cél az kellene, hogy legyen, hogy egy valósághoz közel álló anyagot fogadjunk el, amelyet a tagállamok készek lesznek majd megfontolni. Tehát megint, hogyha szem előtt évesztjük a célt, akkor nem tudják felvállalni majd a tagállamok ezt, a, ezt az anyagot. Lesznek nehéz vitáink például az aranyszabályról, vagy a foglalkoztatási programokról, amelyek nem újak. Nem hiszem, hogy ezt ebben a jelentésben meg fogjuk tudni oldani. Tehát megint csak a fő javaslatom az lenne, hogy koncentráljunk a lényegi kérdésekre, és azt hiszem, hogy ezután egy működőképes, felvállalható jelentés készül, amelyet a tagállamok is készek lesznek fontolóra venni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig Eroglu képviselő a Renew részéről. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Nagyon köszönöm a jelentést. Hogyha megnézzük a jelentést, akkor látható, hogy intenzív munka folyt a jelentésen. Láthatjuk, hogy a jelentés szelleme és hangsúlyai teljesen megváltoztak. Ezért még egyszer köszönöm ezt a rengeteg időt, amit a e jelentés elkészítésére fordított a jelentéstevő. Sajnos látható, hogy ugye a jelentés szelleme megváltozott, és a tagállamokban a fejlődések ellenőrzésére szolgál a jelentés, orientációs pontokat adván a tagállamoknak, és most itt kérelmek szerepelnek ebben a jelentésben, amiket részben osztok, és más jelentésekben ezeket használhatjuk. Nem elhibázott ez, csak hogy nem megfelelő helyen vannak ezek ebben a jelentésben. Szerintem jó munkát végzett, de nem a megfelelő jelentésbe kellene ezeket integrálni. Ezért a Rényó frakció módosítókat akar benyújtani, hogy visszaadjuk a jelentés eredeti szellemét, mert ez így ideológiai falakat épít, és attól tartok, hogy a tagállamok azt hiszik, hogy a szemeszter jelentésből egy Green Deal jelentés lett, rengetegszer olvastuk már ezt. Szerintem a dokumentum nem tükrözi ezt a szellemet. Egy kompromisszumos út lenne, hogy a Green Deal-t más jelentések tárgyalják, ne ez a jelentés. Én egyébként nagyon nagyra becsülöm az ön munkáját, és remélhetőleg ez egy járható kompromisszumos út. Aztán kár az, hogy csak január 16-án kaptuk meg a jelentést, és a módosítókat nem is lehetett benyújtani, írásban kell beadnunk a módosítókat, ez persze talán nem az ön munkájához kapcsolódik, hanem az adminisztrációhoz, tehát az elnök az intézem szavaimat, hogy jó lenne, hogyha digitálisan lehetne benyújtani a módosítókat a jelentésekhez, mint más jelentések esetében is, mert különben rengeteg időt vesz igénybe, ha mindezt manuálisan kell megtennünk, és aztán aláírnunk kézzel, sokkal jobb digitális úton elintézni ezt, Remélem, hogy Lalük asszony ezt a kompromisszumos utat támogatja, és sok témát más jelentésbe tudja beépíteni, mert ide, innen pedig kihagyja, mert nem ide tartozik. Köszönöm. Köszönöm szépen. Philip Lambert, a zöldektől a következő hozzászóló. Amikor a szemeszter néhány évvel ezelőtt létrejött, mi zöldek ezt támogattuk, mert azt hallottuk, hogy olyan eszközökre van szükségünk, amelyek által a gazdasági politikát koordinálhatjuk, és Győri Enikőnek igaza van, a gazdaság és szociális politika számos kérdése megosztott hatáskörbe vagy nemzeti hatáskörbe tartozik, tehát itt nem egy szovjet módú eszközről van szó, amikor is diktálunk a tagállamoknak, hanem koordinációról van szó, ami jó. Ugyanakkor éveken keresztül a szemeszter fő felvetése az volt, hogy biztosítanunk kell, hogy a közkiadások ne szaladjanak el, ami egy komoly fenyegetés a gazdaságokra nézve, és hogyha az államháztartás problémáit orvosoljuk, akkor minden rendben lesz, de egyfelől azért a helyzet nem ennyire egyszerű, és mi a lényege annak, hogy legyen egy olyan gazdaság, amely aztán nem az emberek érdekeit szolgálja a néppárt alelnöke egy olyan gazdasággal foglalkozik, amely az emberek érdekeit szolgálja, ugyanis sokan most már kezdik belátni, hogy a gazdaság ezt a célt is szolgálja, tehát itt vannak eltérő nézetek, és ezek alapján a különböző szemeszterekről szóló jelentések oda vezethetnek, hogy a mesterséges intelligenciát is felhasználhatjuk a politikában, ugyanis előre programozhatjuk a kompromisszumokat, és gyakorlatilag emberi közbenjárás nélkül is létrejött a jelentés. Remélem, hogy idén ez másképpen lesz, de a hallottak alapján ebben nem vagyok annyira biztos, ugyanis most van egy zöld megállapodás, egy kicsit sajátosnak tartom azt, amit a liberális kollégánk, akinek a nevét még nem tudom, az imént mondott. Nem arról van itt szó, hogy van egy zöld megállapodás nevű rekesz, amelyet megpróbálunk elszigetelni a különböző, egyébként komoly szakpolitikáktól. A zöld megállapodás ugyanis azt szeretnék garantálni, hogy felkészüljünk a jövőre, és ahhoz, hogy a jövőt biztosítsuk, ahhoz tiszteletben kell tartanunk azokat a korlátokat, amelyeket a bolygó szab, és ezen korlátok között mindenki számára biztosítanunk kell a, a, a túlélést. A jelentésnek ez a lényege, ugyanis hogyha a szemeszter ettől elszakad, eltávolodik, akkor ez egy skizofrén folyamatot eredményez. Tehát hozzá kell igazítani, és ez kell, hogy legyen a célunk. A szakpolitikai következetességet kell szem előtt tartanunk. A zöld megállapodás nem a zöldek paripája, vagy vagy Ursula von der Leyen, ez egy politikai iránymutatás, amely irányt kell szabjon a különböző szakpolitikáknak. És szeretném ezt még egyszer hangsúlyozni, amikor a néppárti kollégákra nézek, tiszteletben kell tartanunk a tagállamok hatásköreit, a régiók hatáskörét is, máskülönben ez nem fog működni. Hogyha megpróbálunk diktátumokat megfogalmazni, akkor biztosak lehetünk a kudarcban. Konvergenciára kell törekednünk, és konszenzus kell kialakítanunk, hogy valóban a zöld megállapodás az, amire szükségünk van. Még azt is megmenném jegyezni, hogy az eszközeink nem feltétlenül európai szinten vannak, ezek a régiókban, a tagállamokban találhatóak, de szerintem Európai Unióként ösztönöznünk kell a konvergenciát, a lendületet, és valóban ennek a szellemiségében dolgozunk mi zöldek. Szerintem most van egy esélyünk arra, hogy átirányítsuk, reorientáljuk ezeket a politikákat. Nem azt akarjuk állítani, hogy amit eddig tettünk, az mind butaság volt, de az elmúlt tíz év szakpolitikáit át új pályára kell terelnünk. A problémákat még nem oldottuk meg, nem lábaltunk még ki teljesen, a válságból, és akik azt állítják, hogy az adósság veszélyes. Az igazság az, hogy az adósság szint most magasabb, mint a globális pénzügyi válság előtt. És itt nem feltétlenül államadóságról van szó, hanem inkább a magánháztartások eladósodása. Ha megnézzük a fogyasztók, illetve a diákok, valamint a vállalatok eladósodását, azt kell mondjam, hogy nem, ezeket, ezeket nem mindig fogjuk tudni újra finanszírozni. Tehát azok, akik azt hiszik, hogy a felelőtlenség szigete, és a liberális kollégámra tekintek, ez az állam, és a vállalatok mindig felelősségteljesen járnak el. Én 22 évig dolgoztam vállalatoknál, és azt kell mondjam, hogy nagyon sok felelőtlen magatartást tanulja voltam a vállalatok berkeiben, tehát nem szabad így gondolkodnunk, hogy csak az államok felelőtlenségével szemben kell felvennünk a versenyt, mindig felelősségteljesen kell eljárnunk. Köszönöm szépen. Az ID részéről Beck urat nem látom, nem tudom, hogy van-e itt valaki az ID részéről, aki szeretne hozzászólni. Nem. Francesca Donata. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr, asszony. Nagyon elégedett vagyok a jelentéssel. Gratulálok Leluk asszonynak. Azt hiszem, hogy nagyon lényeges pontokat érintett, és a jelentés tartalma alapvető dolgokra irányítja a figyelmünket, hogy fordulatot eredményezzünk az Európai Unió gazdasági modelljében, és a növekedést, a stabilitást, valamint a makrogazdasági egyensúlyt el tudjuk érni egy új megközelítéssel, amely végre figyelembe veszi annak szükséget, szükségességét, hogy a közberuházásokat növeljük, a stabilitás és növekedési paktumot felülvizsgáljuk, és paradigmaváltást hajtsunk végre, nagyobb figyelmet fordítva a magán eladósodottság szintjére, ahogyan az előttem szóló kolléga is említette, nem csupán az állam adósság szintjével kell foglalkozni. Tehát még egyszer gratulálok a kollégának, és bizonyos vagyok benne, hogy a módosítókkal végzendő munka ezen szöveggel kapcsolatosan egy nagyon minőségi és mindenki egyetértésére találó munkába torkolik majd. From ECR. Thank you. I... Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a munkát a jelentéstevőnek, és értem azt, hogy miért fontos számára a zöld ügy, illetve a különbségek elleni harc ilyen fontos kérdésekben szerintem azért egy sokkal kiegyensúlyozottabb megközelítésre lenne szükség, és oda kellene figyelni az európai gazdaságok problémáira, amelyek egyébként a közeljövőben sokat, sokkal rosszabb helyzetet is mutathatnak majd. Én szeretnék itt mindenképpen a beruházás problémájára utalni. Valóban nagyon alacsony a beruházási szint, még mindig alacsonyabb, mint a válság előtt, és vannak olyan területek, ahol szükséges a további beruházások támogatása. De ne felejtsük el azt sem, hogy tulajdonképpen az előző évtizedben a válságnak az alapját pont a rossz beruházások okozták, tehát nem feltétlenül nominális szinten kell ezt a problémát kezelni. Éppen ezért nem értek egyet azzal, hogy az, hogy több beruházást szeretnénk, ez a rugalmaság vagy a fenntarthatóság kárára menjen a paktumban. A rugalmasság az nagyobb adóssághoz is vezethet, és bizony az adósság már amúgy is sokkal magasabb, mint a válság előtti időben. Másodszorban pedig szerintem a növekedésre jobban oda kell figyelnünk. Nem igazán látjuk, hogy visszaállt volna a múltbéli szint, pedig egy ilyen hosszú válság után erre szükség lenne. De hogyha a termelékenység nem növekszik, akkor a fenntarthatóságot sem tudjuk biztosítani a tagállamokban, pénzügyi fenntarthatóságot, főként miután a társadalom is előrekszik. Ezért én úgy gondolom, hogy a nulla kamatláb politikák nem helyesek, és vissza kell térni a lehető leghamarabb egy normálisabb szintre, ez egy túlságosan alacsony kamatlábszint, amelyet mesterségesen tartanak ott, és ez nem jó. Nekem aggájaim vannak a az adózással kapcsolatos minőségi, minősített többségi döntésekkel kapcsolatban is, és más pontokkal sem értek itt egyet. Ahhoz, hogy versenyképesek maradjanak a világban, az európai országoknak egymással is versenyképesnek kell maradnia. A hatékonyságot kell növelni az adórendszerben, összehasonlítható a indikátoron keresztül, és egyfajta önkéntes bevált gyakorlatok cseréje az, amely sokkal gyakorlatiasabb megoldást jelentene az adórendszerek versenyképessé tétele szempontjából. Ezt a három gondolatot szerettem volna mindenképpen kiemelni, és hát lehet, hogy ez nem tetszik a jelentéstevő asszonynak, de azért várom a konstruktív tárgyalásokat az árnyék jelentéstevők részéről. Köszönöm szépen. Köszönöm. És most pedig nézzük meg, hogy a GUE hozzá kíván-e szólni. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság nagyon sokat beszélt arról, hogy szükségünk van növekedést szolgáló politikákra. A növekedési stratégia részeként terjesztette elő a zöld megállapodást, új szociálpolitikákat is javasolt, természetesen nagyon nagyra törő környezetvédelmi célkitűzésekkel. Ugyanakkor ezekhez a politikákhoz nem társított új forrásokat. Éppen ezért nehéz megértenünk azt, hogy hogyan számít, miért számít arra, hogy mindezeket a célokat elérhetjük, még azt a célt is, amely szerintem nagyon örvendetes, az nevezetesen, hogy a monetáris politikát rugalmasabbá tegyük. Ugyanis láthatjuk, hogy ennek komoly következményei vannak ugyanakkor semmilyen ellentételezés nincs, ami lehetővé tenné a különböző célok elérését. És egyértelműen itt arra van szükség, hogy beruházások eszközöljenek a tagállamok szintjén. Tehát ha a különböző megfogalmazott célok, mint a növekedés, a munkahelyteremtés, a bérek növekedése, ami szintén fontos az Európai Unióban, hogyha ehhez nem kapcsolunk különböző reflexeket a szemeszterrel kapcsolatos politikában, akkor ez a gyakorlat eléggé üres marad. Azok a célok is, amelyeket az Európai Bizottság megfogalmazott. Tehát a vita során a jelentés összefüggésében beszélnünk kell arról is, hogy ezeket a prioritásokat hogyan lehet konkrét formába önteni, ha egyszer nincsenek kiegészítő erőforrások európai szinten. Ugye a kohézió keretében valószínűleg ugye csökkennek az erőforrások, éppen ezért szükségünk van olyan nemzeti politikákra, amelyek válaszokat adhatnak. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy például hazám példája alapján az elmúlt években tapasztaltuk az államadóság legjelentősebb csökkenését, és ezt nem megszorító politikák, hanem növekedés szolgáló politikák által értük el. A második dolog pedig, amelyet szeretnék felvetni, az egy olyan aspektus, amelyet szerintem nem dolgoztak ki ebben a jelentésben, ez a munkaerőpiac deregulációja. Azt tapasztaljuk a bizottság országspecifikus ajánlásaiban, amelyek nem annyira specifikusak, hogy szükség van a munkaerőpiac deregulációjára. Tudjuk mindannyian, hogy ez mit jelent. Azt hiszem itt az ideje annak, hogy megpróbáljuk megérteni, hogy ennek a deregulációnak akár a bérekre nézve az Európai Unióban, akár egyéb kérdésekre nézve, például a munkaerőviszonyok változására milyen következményei vannak egész Európában. És végezetül egy harmadik kérdés a makrogazdasági egyensúlyjal kapcsolatos. A makro egy, makrogazdasági egyensúly hiány az, ami leginkább fenyegeti az euróövezetet talán, és az Európai Uniót is a jövőben. Az Európai Bizottság ezt a kérdést bürokratikusan közelíti meg. A tartós töblettel rendelkező gazdaságok esetében például a beruházások növelését javasolja. Igazából semmi sem változott a többlettel rendelkező gazdaságok semmit sem változtattak a gazdaságpolitikájukon, tehát azt hiszem el kell kezdenünk arról is beszélnünk európai szinten, hogy hogyan lehet megakadályoznunk azt, hogy egyes gazdaságok külső töblete hogyan növekszik, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy egy gazdasági és monetáris unió nem maradhat fenn, hogyha valahol szisztematikusan nagy a deficit, máshol szisztematikusan nagy a többlet, éppen ezért eszközökre van szükségünk, amelyek orvosolhatják ezt a problémát, és ezt is meg kellene említenünk szerintem ebben a jelentésben. Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen. Most megadom a szót a jelentéstevőnek, hogy lezárja a témát. Köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy elolvasták ezt a jelentést, és hogy elmondták az első megjegyzéseket hozzá. Valóban a módosításokkal kapcsolatban biztos, hogy lesz egy kis késés, az első találkozók megszervezésével kapcsolatban. Ez egy technikai jellegű megjegyzés a részemről. Hallottam a kérdéseket, például a szociális pillér, a férfiak és a nők közötti egyenlőség kérdése, amelyek szintén megjelennek a jelentésben, a makrogazdasági belső egyensúlytalanságok, például a fizetési mérlegekkel kapcsolatban ezekre vissza kell térni még. Ami pedig a szellemiséget illeti az európai szemeszter szempontjából, tökéletesen értem a hatáskörök kérdését, valóban ezt figyelembe kell venni. Most, hogy milyen szellemiségben dolgozunk, értem természetesen a dolgot, de én szeretném megtartani a, jelenség, a jelentés szellemiségét, és a makrogazdasági szempontokat is figyelembe véve nem lehet kihagyni a környezetvédelem kérdését. A gazdaság nem létezik a bioszféra nélkül. Nem tehetünk úgy, mintha a gazdaságpolitikáknak nem lett volna óriási hatása a klíma változásra, illetve a biodiverzitás vesztésre. Tehát itt nagyon pragmatikusan kell megközelíteni ezt a problémát, hogyha környezetvédelmi indikátorokat alkalmazunk, akkor azokon belül inkább a szociáldemokrata vagy inkább liberális politikákat alkalmazzuk-e, az kérdés persze, de egyértelmű, hogy az európai szemeszterben is van eltérés, mutatkozik változás, és ezt, és ezt nagyon sokan kérik is, a bizottság is ezt támogatja, és gyakorlatilag egy nagyon pragmatikus, nem ideológiai jellegű megközelítést szeretnék én is támogatni. Tudom, hogy nagyon sokan már beterjesztettek módosításokat, és egyértelmű, hogy milyen kérdések mentén, például az aranyszabály mentén fogunk vitázni, de hát most itt az alkalom, megkezdhetjük a munkát, hogy a szemeszterből a lehető legjobbat hozzuk ki, és hatékonyá tegyük, hasznossá és hatékonyá, mert ez lenne a lényeg ennek a jelentésnek. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm. Most Szeretnék arra emlékeztetni, hogy hogy néz ki az ütemterv. Január 16-án a módosítások határidejét bejelentettük, ez pedig január 24 dél. Az ekonban még a tavaszi EU csúcs előtt kell erről szavaznunk, illetve a plenáris ülésen is. Tehát ezek azok a mm, határidők, amelyeket be kell tartanunk. Márciusban fogunk remélhetőleg erről szavazni a plenáris ülésen. Nem lehetséges mindenféle eszközt felhasználni, azért mert nincsen idő az összes fordításra. Január 9-én jelentették be ezt a jelentést, és csak január 24-én lesznek kész a fordítások, amire ugye már be kell terjeszteni a módosításokat. Hát sajnálom, hogy ez most így alakult, így néz ki az eljárás. Következő napi rendi pontunk 10 órakor kezdődik, úgyhogy akkor egy pici szünetet tartunk, 15 perc szünet. Köszönöm. Okay, we start. Oké. Okay. Akkor kezdjük a következő napi rendi ponttal, ez pedig a gazdasági párbeszéd Zravko Maricsal, aki a ECOFIN elnöke most, és pénzügyminisztere Horvátországnak. Üdvözlöm Önt! Önök vették át az ECOFIN soros elnökségét januárban, és el is fogadták a meghívásunkat, hogy a horvát elnökség prioritásait ismertessék az ECON hatáskörébe tartozó területeken. Miután specifikus a kontextus, hiszen új bizottságot neveztünk ki, ezért várjuk, hogy együttműködjünk a horvát elnökséggel a lehető legjobb eredmények elérése érdekében. Úgyhogy a következő a eljárás fogjuk követni a párbeszéd során. Lesz egy bevezetés Marics úr részéről 10 percben, ezután pedig 5 perces kérdés-válasz lotokat fogunk biztosítani. Az első kérdésekben, kérdéssorban minden frakció kap szót, és aztán pedig a Dehont rendszer alapján fogjuk meghatározni a sorrendeket. És aztán, ha még marad idő, akkor egy spontán felszólalási rendszer alapján is lehet majd kérdéseket feltenni. Marics úr, a szó. Köszönöm szépen! Kedves Tinányi asszony, kedves parlamenti képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek a mai napon önökkel, az Európai Parlament konszakbizottságában, és itt bemutathatom a horvát soros elnökség prioritásait a gazdasági és pénzügyi területen. Horvátország a tanács soros elnökségét egy kihívásokkal teli időszakban veszi át. A globális környezet egyre komplexebb, egyre kevéssé meghatározható. A migráció, a klímaváltozás, a demográfiai kihívások, valamint eh, a dezinformáció és eh, a növekvő populizmus eh, mind az Európai Unión belül, mind azon kívül felütik fejüket. Nagy kihívást jelent az is, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. Gazdasági szempontból az alacsony növekedéssel és a gazdasági különbségekkel kell megküzdenünk, és hát ezek olyan aggályok, amelyekre az emberek méltán várják a választ. Egy új ö, intézményi és jogalkotási ciklus elején vagyunk, ez pedig felteszi nekünk a kérdést, hogy milyen prioritásokat kívánunk követni. A horvát elnökség mindent megtesz az Európai Parlamenttel együttműködve az Európai Uniós célok megvalósítása érdekében. Néhány gondolatot hadd osszak meg önökkel a gazdasági helyzettel kapcsolatban. Ami az Európai Unió gazdasági helyzetét illeti, az expanzió, amely 2013-ban kezdődött, tovább folytatódik, noha a növekedés üteme lelassult, főként 2018 óta. Ugyanakkor vannak olyan jelek, amelyek némi stabilizációt jelentenek a, a lassulásban. Az előre mutatások 1,4%-os növekedést mutatnak 2020-ra és 2021-re nézve, tehát ugyanaz, mint 2019-ben ez az adat. Ugyanakkor a kockázatok talán nem túl magasak, ugyanakkor jó hírek, vagy jó, jó hírek is vannak a láthatáron, úgy tűnik, hogy a recessziót sikerült elkerülni, de az is világos, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel. A kockázatok talán kevéssé jellemzőek, de azért még nem tűntek el teljesen. Készen kell állnunk és koordinálnunk kell abban az esetben, hogyha a lassulás tovább növekszik előre kell készülnünk a sok hatásokra is, és ezért tovább kell erősítenünk a növekedési potenciálokat, valamint a gazdaság és monetáris unió intézményi hátterét. Ez pedig azt kéri, hogy mind nemzeti, mind EU-s szinten lépjünk. A 2020-as európai szemeszter dokumentációja, amelyet az Európai Bizottság jelentetett meg nemrégiben, fontos elemeket tartalmaz. Az Eurogroup, az Eurocsoport elnökségével együtt az ajánlásokat megvizsgáljuk, és ezeket a tanács igen hamar el is kívánja fogadni, és szeretnénk hasonlóképpen eljárni, mint az ország specifikus jelentések esetében, amelyek szintén nem sokára következnek időben ebben az évben. Aztán következik majd az úgynevezett two-pack és six-pack felülvizsgálata, amelyeken az Európai Unió gazdasági kormányzása alapszik. Egy gyorsan változó világban egyértelmű, hogy fontos a keretekről beszélni, illetve arról, hogy ezek a keretek megfelelnek-e még a céloknak. Biztos vagyok benne, hogy ez a felülvizsgálat nagyon érdekes vitákhoz vezethet majd mind a tanácsban, mind a parlamentben, és esetleg további nyomonkövetést igényel, hogyha szükséges. Az ajánlások megvalósítása kulcsfontosságú, de ez csak egy része a történetnek. Előre kell lépnünk a gazdasági és monetáris unió további mélyítése és annak az intézményi elemeinek mélyítése területén is. Mi a magunk részéről ebben elkötelezettek vagyunk, nem csak azért, mert Horvátország szeretné az eurót néhány éven belül bevezetni, mint ahogyan önök is tudják, ezt a folyamatot be is indítottuk, hanem azért is, mert meg vagyunk győződve arról, hogy egy jól működő gazdaság és monetáris unió minden Európai Uniós tagállam legjobban felfogott érdeke. A az eurócsoporttal együttműködésben kívánjuk megvalósítani ezeknek a, ennek a projektnek minden egyes építőkövét. Az egyik legfontosabb cél ezen a területen az, hogy véglegesítsük az Európai Tanács álláspontját a konvergencia és a versenyképesség területén az eurócsoport részére, valamint az ERM eszközök alkalmazásával kapcsolatban önkéntes alapon. A nem euró zónába tartozó a tagállamok esetében pedig más eszközök reformját szeretnénk erősíteni. Az eurócsoport mindezekben az elmúlt év októberében egyezett meg. Fontos lenne az, hogy ezzel a fájlal előre tudjunk lépni. Más érett monetáris uniók esetében is kiderült már az, hogy nagyon fontos ennek a biztosítása, és fontos a valuta vagy deviza árfolyamok megfelelő menedzselése is. Trilógusokat kezdeményezünk majd a befektetési programok támogatásával kapcsolatban még ebben a szemeszterben. Egy másik terület, amelyen szeretnénk előrelépéseket elérni, az a bankunió beteljesítése. Ennél a cél az, hogy fokozatosan egy olyan bankrendszert érjünk el, amelyben jobb a kockázatkezelés és a kockázatok megosztása az EDIS temelném ki ebből a szempontból. Ez egy nagyon komplex kérdéskör, és sok politikailag szenzitív kérdést is felvet. Nagyon reméljük azt, hogy új lendületet tudunk adni ennek a területnek, amely régóta áll a munka. Bármiféle előrelépés ezen a területen hosszú és, és elmélyült vitát igényel. Mindezt az eurócsoport elnökségével közösen tervezünk megvalósítani. Egy másik fontos blokk a bankunió megvalósításával kapcsolatban az a nem teljesítő kölcsönök szintje, amely még továbbra is magas bizonyos országokban, az MPO-k a bankok stabilitását, a rendszert ássák alá, és ezeket a válságból származó problémákat kellene megakadályozni, hogy ne gyűjjenek fel az ilyen típusú kölcsönök. Ezért a Parlamenttel megkezdjük a tárgyalásokat a hitel szolgáltatások témájában. Természetesen várjuk azt is, hogy egy közös bankmentési csomag alapjait letegyük. Ezen kívül még szeretnék néhány szót alni, szólni arról is, hogy a tőkepiaci unióról mit szeretnénk, mit szeretnénk ezen a területen megvalósítani. Horvátország szeretné ezt tovább erősíteni, mert úgy gondoljuk, hogy az Európai Uniós szinten hozzájárul a gazdaság stabilizálásához. Egy megerősített bankunió, amely mély és nagyon likvid tőkepiacokat ér el, hozzájárul ahhoz, hogy Európa erősebben jelenje meg a világpiacon is az elnökségünk alatt meg szeretnénk tenni azokat a lépéseket, amelyek szükségesek egy cselekvési terv kialakítása érdekében a tőkepiaci unióhoz elvezetve az Európai Uniót. Tehát a következő a intézményi ciklusra ezt szeretnénk majd ráhagyományozni. Figyelembe kell venni egy fenntartható fejlődés, egy fenntartható gazdaságra való átmenet területén milyen szerepet tölthet be a bankunió, illetve a tőkepiacok uniója. Most nézzük egy kicsit az adózás kérdését. A tanács igen aktív volt ezen a területen az elmúlt évek során, és mi folytatni szeretnénk ezt a ritmust. Sok minden függ attól, hogy az Európai Bizottság milyen hamar fog előkészíteni új javaslatokat. Zöld és digitális ezek a hívószavak, és ez alól nem bújhat ki az adózás sem. Egyértelmű, hogy a mi elnökségünk várja, és nagyon örül az új európai Green Dealnek. Szeretnénk folytatni a vitákat, és várjuk, hogy az Európai Bizottság milyen adózásra vonatkozó javaslatokkal áll elő. Egy másik fontos kérdés számunkra a digitális adóztatás. Önök is tudják, hogy az OECD jelenleg egy átfogó reformon dolgozik a nemzetközi adózás kapcsán a G20-ak globális megoldást szeretnének látni 2020 végéig. Globális és átfogó megoldás érdekében a tanács márciusban, múlt évben az Európai Uniós digitális adózási csomagot félretette egészen addig, amíg az OECD erről vitázik, és a különböző opciók mentén fogunk mi is vizsgálódni. Meglátjuk, hogy ezek mennyire lesznek kompatibilisak az Európai Unió a jogával, milyen gazdasági hatással lehetnek az uniós tagállamok gazdaságára, és hogy kollektíve tudjuk-e ezeket támogatni. A jövőbeli fejlődés pedig attól függ majd, hogy az OECD-s javaslat hogyan néz majd ki. Ez egyenlőre még nem teljesen világos. Ezzel párhuzamosan fogunk dolgozni egy közös társasági adóalap kidolgozásán, ami a digitális gazdaságban az adózás alapfeltétele, ez, ezzel kapcsolatos technikai tárgyalásoknak új lendületet kívánunk adni, de tudjuk azt is, hogy óvatosnak kell lenni, mert politikai kérdéseket is felvet, mint például a hatáskör. Ami az áfát illeti, ezen a területen is szeretnénk előre lépni, az áfa kulcsok reformjával kapcsolatban szeretnénk egy harmonizált rendszert látni. És mielőtt lezárnám a felszólalásomat, engedjék meg, hogy néhány szóval bevezessek egy olyan témát, amely szerintünk különösen fontos az Európai Unió számára a negatív demográfiai trendekre gondolok, amelyek bizony az egész Európai Unióban tapasztalhatóak, de bizonyos új tagállamokat kifejezetten erőteljesen érintenek. Úgy gondoljuk, hogy ezek a trendek nagyon nagy kockázatokat rejtenek a köz közpénzügyek fenntarthatóságával kapcsolatban, és ezért kiegyensúlyozó tevékenységekre és intézkedésekre van szükség ezen a területen. A horvát elnökség nevében várom a gyümölcsöző együttműködést a következő hat hónap során, és köszönöm, hogy meghallgattak. Várom a kérdéseket. Köszönöm. Thank you, thank you. Köszönöm szépen, Marics úr. Most pedig megadnám a szót Győri Enikőnek a néppártól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Miniszter úr, köszöntöm. Nagyon nagyra értékelem a programot és a kötelezettségvállásait is, és biztos vagyok abban, hogy remek lesz az együttműködés a fél év alatt. Sok sikert kívánok önnek ebben a nehéz időszakban. Kérdeznék magyarul. Két témában fogadnám önt. Az egyik hogy eh, a horvát elnökségi programban is szerepel, hogy önök a demográfiának eh, fontos eh, szerepet szánnak és ennek a témának az elnökségük alatt, és hogy az elnökségük az igyekszik hozzájárulni ahhoz, hogy csökkentsék a demográfiai trendek negatív fiskális hatásait. Azt szeretném megkérdezni, hogy ez pontosan miben állna a másik pedig hogy horvátország készül az eurozónába való belépésre ehhez sok sikert kvánok és azt szeretném megkérdezni hogy ugye az eurozónába való belépésnek a feltételei azok nehezettek tehát komplikáltabb lett és most már ugye először a bankunióba is be kell menni. hogy látja a saját felkészülésüket hogy látja ezt az új kondciót? és ugye az IRM e 2-höz való csatlakozásuk, ha jól tudom, még idén évvégéig szeretnének, hogy hogy állnak ezzel. Köszönöm szépen. Thank you very much, uh, honorable member of... Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő, tisztelt parlamenti képviselő, azt hiszem, hogy mindkét kérdés nagyon releváns és nagyon jó, nem csak Horvátország szempontjából, hanem azt hiszem, hogy ahogyan a bevezetőmben is elmondtam, az egész Európai Unióra nézve. A negatív demográfiai trendek, amelyeket tapasztalunk, ezeket nem csak az elmúlt években tapasztaltuk, hanem azt hiszem, hogy itt évtizedekről beszélhetünk, arról nem is beszélve, hogy vannak további nyomások a migrációval összefüggésben, és a migrációs válsággal összefüggésben, amelyen az Európai Unió szembesül. Azt hiszem, hogy számunkra a az ok, amiért felvetjük ezt a kérdést a legfiatalabb tagállamként, a legújabb tagállamként, több mint evidens, hiszen Horvátország ezzel a kihívással különös mértékben szembenéz, ahogyan az a többi úgynevezett új tagállam esetében is elmondható. Itt azt hiszem, hogy nem csak a munkaerő szabad mozgásáról van szó, hanem ez egyik fő érv, ez volt az egyik fő érv, amikor belső kampányt folytattunk az európai értékekről, illetve az Európai Unióhoz való csatlakozásról, a munkavállalók, illetve az ifjúság érdekében is. Fontosnak tartottuk azt, hogy utazni lehessen az Európai Unióban, ugyanakkor láthatjuk, hogy vannak bizonyos negatív kockázatok, mint például az agyelszívás, vagy egyéb aspektusok, amelyek hozzájárulhatnak nem annyira a konvergenciához, hanem a tagállamok közti és a gazdaságok közti divergenciák növekedéséhez, holott a konvergencia kellene, hogy legyen a célunk, és ezért ezt egy fontos kérdésnek tekintjük. Ahogyan ön is említette, vannak egyéb hatások is a demog- negatív demográfiai trendeknek a fiskális szempontból. Itt nem feltétlenül a költség, az európai költségvetésre, illetve a több éves pénzügyi keretre utalok, hanem a nemzeti költségvetésekre nezedő nyomásra. A nyugdíjrendszerek, az egészségügyi rendszerek, a társadalombiztosítási rendszerek és hasonló rendszerek azt hiszem, hogy elég jelentős negatív hatásokkal szembesülnek. Ez pedig egy fontos kérdés, mi ezeket fel fogjuk vetni az európai pénzügyminiszterek szintjén, és azt tervezzük, hogy egy informális ECOFIN ülést tartunk április 24-25-én Zágrebben, és a demográfiai kérdések szerepelnek majd ott a napirenden. Szeretnénk így a miniszterek szintjén is ösztönözni a vitát. Ami az eurót illeti, én ma a tanács elnökeként vagyok itt, ugye a konkrét horvát kérdésre vonatkozóan pénzügyminiszteri minőségemben szeretnék erre válaszolni, és nem az elnökség nevében. De ez egy nagyon fontos kérdés számunkra. Horvátország gazdasága szorosan kapcsolódik az euróövezethez, és tavaly kifejeztük a szándékunkat, hogy először is az RM2-höz csatlakozzunk, illetve szoros együttműködést kezdeményezzünk az Európai Központi Bankkal. Ezt két olyan levélben jeleztük, amelyben, amelyet magam is aláírtam, illetve a jegybank elnöke, nem csak a hajlandóságunkat fejeztük ki, hogy csatlakozzunk az RM-hez, hanem elköteleztük magunkat bizonyos intézkedések meghozatala mellett is. Jelenleg azt mondhatnám, hogy az intézkedések most a mi kezünkben vannak, teljes mértékben készek vagyunk meghozni ezeket az intézkedéseket, minden bizonyal sikeresen teljesíteni fogjuk a kritériumokat, amelyek a levélben is szerepelnek. Horvátország továbbra is folytatja a párbeszédet az európai intézményekkel, és haladunk tovább ebben a számunkra nagyon fontos folyamatban, ugyanis Schengen és euró, az euróövezet olyan folyamatok, amelyeken keresztül Horvátország szorosabban integrálódhat az Európai Unióba. Örülök annak, hogy felvetette ezt a kérdést. Az Európai Parlamentet és ezt a bizottságot tájékoztatni fogjuk a továbbiakban is, mindig szívesen visszajövök ide, amennyiben ez szükséges, hogy részletesebben is kifejtsem ezt a Horvátország számára nagyon fontos témát. Köszönöm. Köszönöm szépen. Innen Luma az SND-től. Köszönöm szépen és gratulálni szeretnék a miniszter úrnak ehhez az első horvát elnökséghez, ami valóban nagyon fontos egy ország számára. Finnország is ezt éppen most tapasztalhatta. Most nem a növekedés és stabilitási paktum megreformásáról fogok beszélni, erre a kollégáim kitérnek majd, de szeretnék egy fontos kérdést felvetni, amelyet nem említett, de amely a parlament számára és Európa, valamint a tagállamok számára fontos, ez pedig a pénzmosás elleni küzdelem, a pénzmosás elleni irányelv, illetve az ezzel kapcsolatos helyzet. Dombrovszki szalelnök úr nagyon egyértelműen fogalmazott tegnap, amikor kifejezte aggodalmait azzal kapcsolatban, hogy az ötödik pénzmosás elleni irányelv végrehajtása hiányos, sőt azt is jelezte, hogy szabálysértési eljárást fog kezdeményezni tagállamok ellen, azért mert nem hajtották végre ezt az irányelvet. Azt kell mondjam, hogy osztom az aggájait, van egy probléma, a bizottság is ezt jelezte. Lehet, hogy nálunk van a legjobb keret, de sajnos nincs végrehajtva, ezért nem tudjuk teljes mértékben kiaknázni ennek a lehetőségeit. A tanács decemberben, még a finn alatt döntött arról, hogy sürgősen előre kell lépni a pénzmosás elleni keret kapcsolatban. Ez egy nagyon fontos döntés, és úgy tudom, hogy a bizottság egy konzultációs anyagot tesz közé márciusban. Tényleg azt hiszem, hogy önök, a, mint az elnökséget betölt, elnökségi tisztet betöltő ország, sokat tehetnek a végrehajtás érdekében, és megvizsgálják azt a lehetőséget is, hogy lehetséges a rendszert megreformálni, úgyhogy az jobb legyen a fogyasztók és a társadalom számára is. Ezért azt szeretném megkérdezni, hogy szándékában áll-e orvosolni ezt a nagyon fontos pénzmosással kapcsolatos kérdést. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő. Azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos kérdés, és nagyon időszerű. Tisztában vagyunk azzal a tényel, a közelmúltbeli, talán nem annyira friss fejleményekkel, azzal kapcsolatban is, hogy felvetették ezt a problémát. Valóban sürgős reagálnunk, és erre nagy szükség van. A utalt tegnap arra, amit Dombrovskis alelnök mondott a pénzmosás elleni küzdelemmel kapcsolatban. Ezt valóban fontosnak ítéljük meg, és a bizottság is komoly kérdésként kezeli ezt. A mi menetrendünkön az ECOFIN szintjén szerepel ez a kérdés a májusi és a júniusi ülésen, de igaza van, addig is megvizsgáljuk majd a bizottság jelentését arról, hogy mi a helyzet a negyedik és főleg az ötödik pénzmosás elleni irányelv végrehajtásával pénzügyminiszteri minőségemben szeretném ezt a kérdést összekapcsolni az előzővel, hiszen ön is említette a finnelnökség tapasztalatát és megközelítését is, amit mi nagyon jónak ítélünk meg. A pénzmosás elleni intézkedések az RM2-vel kapcsolatos levél részét képezik. Számunkra tehát lényeges mindezt nemzeti szinten is végrehajtani, de természetesen a mi tapasztalatunk és ismereteink fényében ösztönözni fogjuk a vitát a tanács szintjén ebben a témában, de természetesen ez összefügg azzal a folyamattal, amely a tagállamokban folyik. Megvizsgáljuk, hogy melyek lesznek a következő lépések, de szeretnénk biztosítani azt, hogy a tagállamok ezt a kérdést nagyon komolyan veszik. Horvátország részéről ezt mindenképpen szeretném jelezni. Köszönöm szépen, Luis Garicano az, a Renew részéről. Köszönöm szépen, Marics úr, köszöntöm. Ön a tanács elnökségét egy nagyon nehéz időszakban tölti be a Brexit miatt, amikor az Egyesült Királyság hamarosan távozik. Nagyon sok sikert kívánok az önök elnökségéhez. A bizottság és önök is egyidejűleg indítanak, ami szerintem egy nagyon jó jelzés. A bankunióval kapcsolatos észrevételeit örömmel fogadtam. A bankunió gyakorlatilag öt éve elakadt, ponton van. Említette említett bizonyos kérdéseket, de kihagyott másokat, amelyekről szeretné megismerni a véleményét. Az egyik a dereguláció, ami akadályozta a helyzet alakulását, a másik pedig a bankok szanálása. Alapvetően, amiről, amit mi mindig tapasztalunk, amikor egy bank fizetésképtelenné válik, csődöt mond, az az, hogy a szanálási mechanizmusok a bankunió második pillére nem igazán működik. Arra tippelünk, hogy a nagy bankok esetében nem lesz elég pénz, a közepes bankok esetében viszont a helyzet értékelése nem teszi a szanálást lehetővé. Szeretném megtudni, hogy a jogalkotási csomag, amelyet kilátásba helyez. Lehetséges egy kompromisszum azok között, akik szeretnék a kockázatok megosztását vagy a kitettséget összhangba hozni. A kettő az önvéleménye szerint hogyan illeszkedik egymáshoz? Köszönöm szépen. Tisztelt képviselő! Ez is egy rendkívül fontos téma. Ezt széles körben megvitatjuk, megvitattuk eddig is az eurócsoport szintjén. Elnökségként az az álláspontunk, hogy támogatjuk az Európai Monetáris Unió elmélyítését, és teljes mértékben elkötelezzük magunkat a bank unió megfelelő működése mellett. Az eurócsoport szintjén folyik a munka, illetve a különböző magas szintű munkacsoportokban is az EDIS-ről, és ez egy átfogó megközelítés egyértelmű célkitűzéseket szeretnénk megfogalmazni egy hatékony betétbiztosítási rendszer érdekében, mert ez a jövőben megkönnyítheti a politikai vitát a bankunió elmélyítéséről. Ez olyas valami, ami megint csak nem egy nagy titok, a nevezzük harmadik pillérnek, nevezzük ezt a bankunió harmadik pillérének, a harmadik pillérrel kapcsolatos munka még folyik, és vannak bizonyos problémák és kihívások, amelyeket ön is említett. A kockázat megosztás, illetve a kockázat csökkentés szembenállása. Ugyanakkor örülünk annak is, hogy az általános vita nem hanyagolja el az eredeti két pillért, ugyanis párhuzamosan az edisszel kapcsolatos munkával oda kell figyelnünk a levont tanulságokra, az eddig szerzett tapasztalatokra is az első két pillér összefüggésében. Csak így tudjuk sikeresen kezelni ezt a csomagot. Ami a konkrét részleteket életi, ennek a témának a konkrét részleteit, beleértve a, az állami kitettség kérdését. Folyik a technikai szintű egyeztetés a munkacsoportokban. Az elnökség támogatja ezt a párbeszédet. Készen állunk arra, hogy minden minőségben serkentsük ezt a vitát ahogyan az az első és a második kérdést is illeti, röviden ezt összekapcsolnám Horvátország álláspontjával. Már gyakorlatilag két éve inkluzív formátumban kerül sor az Eurócsoport üléseinek megrendezésére, ami egy nagyon hasznos lépés így ezt a kérdést fel lehet vetni megfelelő szinten, ugyanis vannak olyan tagállamok, amelyek kifejezték hajlandóságukat, hogy csatlakozzanak az RM2-höz, mások lehet, hogy még nem állnak ezen a szinten, de úgy gondolom, hogy mindenkinek érdeke, hogy megfelelően működjön a bankunió. Ez mindenképpen a prioritások közé tartozik. Köszönöm. Jaki Lunas. Most Jaki Lunas képviselő következik. Köszönöm szépen. Kedves miniszter úr, örülök, hogy itt van az ECOFIN nevében, és örülök annak, hogy a demográfiai kérdésekkel is foglalkozni kíván. Ezzel kapcsolatban is lesz majd egy kérdésem, de most először a pénzügyi rendszer és ennek a felügyeleti kérdései azok, amik engem érdekelnek. Ez lehet, hogy az elnökség hatáskörén kívül esik. Most már ön évek óta pénzügyminisztere Horvátországnak, tehát elképzelhető, hogy a különböző felügyeleti rendszerekről van elképzelése. Dombrovskis biztos egy Twin Peaks rendszert alkalmazott, vagy javasolt. Tehát, hogy lenne egy ág, amely a bankfelügyeleti rendszert tartalmazná, és a fogyasztó védelem pedig a másik pillére lenne ennek, tehát egy ilyen Twin Peaks modell alkalmazna. Nem tudom, hogy ez mennyire összeegyeztethető a, a svájci rendszerrel, ahol az embereket próbálják könnyebb helyzetbe hozni, de elképzelhető az is, hogy az önök modelljai és a különböző eszközök például a Libra és más hasonló projektek begyűrűznek kisebb országokba is, mint amilyen az ön országa, vagy az enyém Litvánia. Tehát hogyan gondolkodik ön erről a kettős megközelítésről, a Twin Peaks modellről, és kifejtené-e azt, hogy hogyan látja a horvát eladósodás kérdését, hiszen azért a, kritéri, a Maastrichti kritériumoknál magasabb szintű az ön hazájának eladósodása, noha az eurozónába kívánnak belépni. Köszönöm szépen. Nos hát, ami a pénzügyi szerkezetet illeti, a pénzügyi felügyeleti rendszerek, Dombrovskis úr és a bizottság egyfajta megközelítést alkalmaz, ezekkel a javaslatokkal kapcsolatban párbeszédet fogunk folytatni a tanács részéről. Ön tökéletesen említette Horvátország és a svájci frank esetét. Én nem gondolom, hogy ez egy, egy egyedi eset volt, vagy volna. Vannak más országok is, ahol hasonló problémák, tapasztalatok gyűltek össze európai szinten és globális szinten is tanulnunk kell a pénzügyi válság tapasztalataiból, és fel kellene hívni a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a felügyeleti rendszerek szerepe. Ön utalt arra is, hogy a megelőzés, a megelőzési intézkedések, vagy ez az oldal kell, hogy az intézkedés csomag lényegét képezze, tehát az, hogy ne ö, próbáljunk meg túl szabályozni mindent, és aztán a végén nem teszünk meg olyan lépéseket, amelyekre szükség lenne. Az új kihívások, amelyek a fintekből is származnak, ez megint csak egy olyan téma, amelyet az informális találkozón Zágrában meg fogunk említeni. Ez egy fontos téma számunkra azért, mert ez egy, egy egyedi lehetőség arra, hogy együtt legyünk nem csak a pénzügyminiszterek, hanem a nemzeti kor, bankok kormányzói is ott lesznek. Úgyhogy ez egy olyan fórum, amelyen mindenképpen foglalkozni kell ezzel a kérdéssel is, hiszen ez egy új kihívás, a dolgok változóban vannak, javulnak, vagy fejlődnek, de azért nagyon gyorsan, úgyhogy végül is fontos az, hogy valamilyen választ adjunk ezekre a változásokra. Ami pedig az államadóságot illeti, pénzügyminiszterként mondom, önnek igaza van. A Maastrichti kritériumok figyelembevétele mellett a stabilitás, árstabilitás, árfolyamstabilitás, ott van az egyik oldalon az általános költségvetési hiány, ebben a tekintetben Horvátországnak nem csak sikerült lecsökkentenie ezt már négy éve, hanem stabilizálja is, sőt, költségvetési többletünk van az elmúlt három évben. Persze azért még a 2019-es adatokat várjuk, úgyhogy ezt azért még óvatosan mondom, ez az Eurostat áprilisban megjelenő adataitól függ, de ahogyan ön is mondta, a legnagyobb probléma az valóban az államadóság. Ez pedig majdnem 85%-át tette ki a GDP-nek. Az intézkedéseken keresztül egyrészt a növekedés serkentése és a fiskális konszolidációnak köszönhetően sikerült a GDP arányos államadóságot 13 ponttal 3, 4 év alatt csökkentenünk. A végső számokat még várjuk, most 70 egy egész valamennyi lesz ez az arány. 13 százalékpont, amikor ezt a stabilitási paktumnak, illetve a Maastrichti feltételeknek próbáljuk megfeleltetni, akkor szerintem ez nagyon is kielégítő, sőt a kritériumoknak is megfelel. Amennyiben 60% felett van az adott állam államadósága, akkor a jelenlegi szint és a 60 százalék közötti számot kell elosztani, és ennek kell megfelelni egy bizonyos ritmusnak. Hogyha ezt megtesszük, akkor egy három százalékot kapunk éves GDP arányos módon, és hogyha ezt összehasonlítjuk a Maastrichti kritériumokban, akkor van szereplőkkel, akkor azt látjuk, hogy ez négyszer gyorsabb ütem, Úgyhogy ebből kifolyólag gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ennek a kritériumnak is megfelelünk. Ami pedig az euró való csatlakozást illeti Horvátország esetében, az biztos, hogy nem lennénk képesek arra, hogy erről a levéről beszéljünk, akkor, hogyha nem felelnék meg a kritériumoknak. De természetesen önök is biztosak lehetnek benne, hogy Horvátország tovább csökkenti az államadóságot, és természetesen a 60%-os küszöbérték pszichológiai és anyagi értelemben is célunk, ezt középtávon, tehát egy ilyen három éves idősávra lebontva képzeljük el. Köszönöm szépen. Most még az ID következik. Köszönöm szépen. Üdvözlöm a horvát elnököt. Három kérdést szeretnék feltenni. Az első a miniszterhez intéződik. Önök csatlakozni voltanak az euró övezethez. A költség hatékonyság ellenzés nem ugyanaz, mint ami 2000-ben lett volna. Egyes országok az euróvezeten kívül, de az EU-n belül túl teljesítettek az euróvezeti országokkal szemben az elmúlt évek során. Milyen előnyeket várnak önök az euróvezethez való csatlakozástól? Ez az első kérdésem. A második kérdésem a horvát elnökségre vonatkozik inkább teljes mértékben abnormális a keret, negatívak a kamatlábak, és ez sok kormányzónál azt hívja elő, hogy ki lépjenek ebből a 3%-os önkényes adóság keretből, és felvizsgálják a 2000-ös inflációs célt is, ami szintén önkényes a negatív kamatlábak idején, amikor közberuházásokat eszközölnek. Mi a véleménye önnek ezen kritériumok fejlődéséről, amelyek nagyon fontosak már kb. 30 éve? És az utolsó kérdésem a horvát elnökséghez az EU-ban, és nem csupán az EU-ban, konfrontálódunk a rendkívül agresszív amerikai nacionalista politikával, egy unilateralizmussal kereskedelmi területen, nem tartják tiszteletben a nemzetközi szerződéseket, és mi a horvát elnökség álláspontja ezzel a témával kapcsolatosan, amely mindenféleképpen fontos lesz az eljövendő években az EU számára. Thank you, honorable, uh, member of... Köszönöm szépen. Az euró téma nagyon fontos, ön is utalt erre. Itt tulajdonképpen egy olyan dologról van szó, amely számunkra a horvát kormány és a horvát nemzeti bank számára is már egy ideje egyértelmű, mert itt végül is nem csak arról van szó, hogy mi szeretnénk bevezetni az eurót, és ennyi, mint hogyha ez egy ilyen öncélú dolog lenne. Mi azt szeretnénk, hogyha egy kvantitatív analízist lehetne végezni a költségekről és az előnyökről, tehát nem csak egyfajta statikus, hanem dinamikus megközelítést alkalmazva, hogyan, milyen tapasztalatokat lehet a válság időszakából levonni, mik a tapasztalatok az euróhoz csatlakozott új tagállamok esetében. Most ez a dokumentum, ez most már két éve megvan, angolra is le van egyébként fordítva, és hát végül is a mögöttes gondolat az volt, hogy hasonlítsuk össze az előnyöket és a hátrányokat. És most először a hátrányokkal kezdeném, mert nagyon fontos az állampolgárok szempontjából, hogy ugye önök is tudják azt, hogy itt gyakorlatilag egy teljesen másfajta gazdaság és politikai rendszerből jövünk mi. Az emberek még igenis is emlékeznek arra, hogy mi volt az, hogy hiperinfláció, mik, mik voltak a valuta fel- és leértékelődéseinek, időszakainak tapasztalatai, és ezeket a félelmeket nem akarjuk alá, alulbecsülni, és félünk attól is, vagy az emberek attól félnek, hogy a felfelé kerekítés miatt az euró a dráguláshoz vezetne. Ugyanakkor természetesen nem szeretnénk azt sem figyelmen kívül hagyni, hogy összehasonlítsuk a helyzetet a többi tagállamban tapasztaltakkal. Itt egy 3%-os inflációval számolunk az első évben. Alapvetően itt egy rövidtávú hatással kell számolni. Amikor az eurót bevezetik, akkor megváltoznak, ugye megváltozik az árszín, de ez csak egyszer történik meg. Az, amikor a az euróra áttér egy ország, ki fogja ennek a költségét vezet, viselni. Többen beszéltek már a svájci frank szerepével, szerepéről Horvátországban, mert nagyon gyakran a horvátok megtakarításai, de akár a cégek megtakarításai, illetve kölcsönei is gyakran a kuna, van, vannak, Kunában vannak elszámolva, de ezek igen gyakran a svájci frankhoz köthetőek. De ezzel együtt mi úgy gondoljuk, hogy az euró bevezetésének sokkal több előnye van, mint hátránya, mert figyelembe kell venni ugye az árfolyam kockázatot, az euró bevezetésén keresztül, illetve a struktúráját a gazdaságunknak, a háztartások, bankok, cégek, nagyjából háromnegyede a gazdaságunknak Európához köthető. Korábban egyébként a német márkához volt köthető a gazdaságunk, ugyanakkor az árfolyamok, a kamatlábak csökkenése pozitív hatással lehet a gazdaságunkra, és ezt le is lehet ellenőrizni, mert látványos, hogy az állampapírjaink hogy alakulnak az elmúlt évek során. Tehát egyértelmű az, hogy egyre kisebbek az árfolyam különbségek köztünk és az euró között, hogyha a spreadeket összehasonlítjuk, akkor főként, hogyha ezt a közép-kelet-európai országok tükrében vizsgáljuk, akkor egyértelműen pozitív hatást mutat. Tehát az euró bevezetése alapvetően több előnyel járna, mint hátrányjal. Ami a negatív árfolyamokat illeti, illete, illetve azokat a kezdeményezéseket, amelyek a hosszú távú szabályok megváltoztatását irányozzák elő, a de államháztartási hiányok, a befektetési ráták esetében. Itt nem csak nemzeti, hanem európai szinten kell gondolkodni egy növekedési modellben. Nem lehet beruházások nélkül fenntartható gazdasági rendszerről beszélni. Ezért gondolom azt, hogy a beruházások, akár a kutatásfejlesztés, akár az infrastruktúra területén, ez a mi növekedési modellünk részét képezi. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a gazdasági hatások, illetve a fiskális álláspontok hogyan kötődnek egymáshoz. Ezek nagyon nagy mértékben függenek egymástól, illetve hatással is vannak egymásra, és ahogyan én is elmondtam az elején, az Európai Bizottság most egy potenciális átgondolását tervezi a two illetve a Sixpack közleményezéseknek. Egy, ez valószínűleg februárra már ismertebb lesz, többet fogunk erről tudni, és nekünk elnökségként természetesen fontos célunk az, hogy ezzel a kérdéssel kapcsolatban a párbeszédet ösztönözzük. Ami pedig az Egyesült Államokat, illetve, illetve a globális kérdéseket, elnökségként mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a párbeszédet serkentsük, mert ez a megfelelő eszköz, és az eszközök és a konstruktív megoldásokon keresztül tudunk mindannyian előnyökre szert tenni. Hiszen általában a kereskedelem fontos kérdés. Köszönöm. Jurzika úr következik egy az ICR-tól. E Köszönöm. A legutóbbi tanács ajánlás az euróövezet gazdaság politikájáról joggal javasolja azt, hogy az euróövezet potenciális növekedése alacsony marad, a válság előtti szintet sem érve el. Fennáll annak a kockázata, hogy az euróövezet alacsony növekedéssel és termelékenységgel néz szembe. Nagyon sok szó esik most a zöld megállapodásról, ugyanakkor rövid távon ez magasabb költekezést is jelenthet, anélkül, hogy az output is megfelelően nagy lenne. Ez veszélyezteti a produktivitást rövid távon. Éppen ezért sürgősen a, át, végre kell hajtani a szükséges strukturális reformokat, és a potenciális növekedést vissza kell emelni a válság előtti szintre. Ugyanakkor azt látjuk gyakran, hogy az ország specifikus ajánlásokat ignorálják, és a nemzeti produktivitási testületek kapcsolatos ajánlásokat sem követik, ami a végrehajtást illeti. Például Spanyolország valószínűleg bizonyos munkajogi jogszabályokat hatályon kívül helyez, vagy Franciaország, hazám, Szlovákia. A kormány elérte azt, hogy a, hossz, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságát tönkre tegye. Hogyan tudná növelni a tagállamok motivációját, hogy gyorsítsák fel a strukturális reformok végrehajtását, és megelőzzék a reformok semmisétételét. Tudom, hogy nehéz a kérdés, de próbáljuk meg válaszolni. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő. Azt hiszem, hogy az ön kérdése nem csak kérdés volt, hanem gyakorlatilag már meg is válaszoltam a kérdéseket, ugyanis amikor a potenciális növekedést kérdését vetjük fel, továbbra is fennáll az a kockázat, ugye, hogy felvetjük azt, hogy a növekedés a válság előtti szintet sem éri el, mindannyian aggódunk amiatt, hogy hogyan emeljük az állampolgárok életszínvonalát, a béreket, ami a normatív megközelítést illeti, a bérek növekedése a produktivitás növekedésével párhuzamosan kellene, hogy haladjon. Ha figyelembe vesszük azt, hogy mit ért el a monetáris és fiskális politika a tagállamokban, illetve az Európai Unió egészében, akkor természetesen a figyelmet a strukturális intézkedésekre és reformokra kellene összpontosítani. A megfelelő kérdés természetesen az, hogy hogyan lehet tovább serkenteni ezt a folyamatot és vonzóbbá tenni, hiszen mind, tudjuk, hogy minden strukturális reform bizonyos változásokat hoz. Ezek nem csak gazdasági következményekkel járnak, hanem mindenek előtt egy politikai, gazdasági eleme is van. Éppen ezért fontosnak tartom, hogy felvetettük a reform és beruházás támogató programot, ez, ennek megvitatása folyik, ezt említettem a bevezetőmben is Egyfelől van a konvergenciát és versenyképességet szolgáló eszköz az euróövezeti országokra, de az e rm 2 tartozó országok számára is, és azok, akik nem tagjai az euróövezetnek, élhetnek egy, egy olyan eszközzel, amely ösztönözheti a reformokat, illetve a beruházásokat. Ez azt jelenti, hogy egy közös megközelítéssel fel kell hívnunk az egész Európai Unió figyelmét, a tagállamok figyelmét arra, hogy megfelelő megfelelően célzott strukturális intézkedések által a termelékenységet nem növelhetjük, bennünket azt foglalkoztat, hogy a 2020-21-es költségvetést elfogadjuk, ugye a 7 éves, éves pénzügyi keretről is beszélünk, de azt kell mondjam, hogy a potenciális növekedés túlmutat ezen az időtávon. Tehát nem csak, hogy köszönöm a kérdést, de azt is köszönöm, hogy gyakorlatilag meg is válaszolta ezt a kérdést. Azt hiszem, hogy együtt kell dolgoznunk, hogy felhívjuk a politikai elit és a vezetők figyelmét, illetve az állampolgárok figyelmét arra, hogy a strukturális reformok szükségessége több, mint egyértelmű. Köszönöm. A következő hozzászóló Siegfried Muresán a néppártól. Köszönöm, elnök asszony, miniszter úr, köszöntöm itt az Európai Parlamentben, és gratulálok ahhoz, ahogyan az önök kormánya kezeli az államadóságot, ugye említette a stabil növekedést, és ami szintén fontos, az alacsonyabb munkanélküliség irány. Tehát két kérdésem volna. Egyfelől, ami a konvergenciát és versenyképességet szolgáló költségvetési eszközt, és a másik eszközt, amelyet említett, Hosszú vitákat folytattunk a parlamentben a hatályról, a finanszírozásról, illetve a mechanizmusban való részvételről. Az első kérdésem ezért a finanszírozásra vonatkozna. Természetesen, ha szeretnénk, hogy ezek nagyra törő eszközök legyenek, akkor a finanszírozás is megfelelő kell legyen. Mindannyian ismerjük a FIN MFF javaslat finanszírozási részét. Azt szeretném tudni, hogy mit ítél meg ön a két eszköz számára megfelelő finanszírozási szintnek, és mikor számít arra, hogy megállapodás születik a két eszköz finanszírozásáról, összekapcsolja-e ezt az MFF-fel? A második kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy a zöld megállapodásban milyen lehetőségek rejlenek. Az imént említette, hogy támogatni kell Európában a gazdasági növekedést. Hogyan értékeli a zöld megállapodást, illetve a méltányos átalakulási alapot, a mechanizmust, ez lehet egy olyan eszköz, amely által támogathatjuk a gazdasági növekedést, milyen nagyra török el, hogy legyen a volumenét tekintve, elég az, amit a bizottság javasol, és mindenek előtt ezeket az eszközöket hogyan lehet felhasználni ahhoz, hogy alátámasztjuk a gazdasági növekedést Európában. Köszönöm szépen, tisztelt képviselő! Ami a reformtámogató programot, illetve a részleteket illeti, az egyeztetés folyik. Tudja, hogy ez szerves részét képezi az MFF vitának, tehát az elnökség ebben a témában, akár csak más kapcsolódó témákban is. Várjuk a politikai iránymutatást, illetve a keretet, nem kötelezhetjük meg, kötelezhetjük elő el magunkat már most egy idő rend, egy menetrend mellett. Mindenesetre ami fontos az az, hogy készen állunk, és amint megkapjuk a politikai iránymutatást, a technikai munka, a cikkenkénti vizsgálat kezdetét veszi majd. Ez az, amit mondhatok jelenleg. Ami pedig a zöld megállapodást illeti, tegnap tartottuk az év első ECOFIN ülését a horvát elnökség alatt. Ez a téma is napirenden volt és azt mondhatom, hogy az eszmecsere nagyon hasznos, nagyon konstruktív volt, de most még egy elég korai szakaszban vagyunk, túl korai szakaszban. A bizottság és a tagállamok eszmét cseréltek. Én jónak tartom, hogy az új intézményi ciklus kezdetén egy ilyen fontos témát is megvitatunk. Ugyanazt tegnap már jeleztem, nem csak hónapokat, hanem valószínűleg éveket vesz igénybe, míg végre találunk egy megállapodást. Minden esetre az elnökség tegnap ezt már a tanácsban is elmondta, és itt is megismételtem a parlamentben, mi készen állunk, hogy elindítsuk ezt a folyamatot, megszervezzünk ahány párbeszédet, annyi párbeszédet, ahányra szükség van a tanács szintjén, hogy megfelelő választ adhassunk erre a kérdésre. Köszönöm szépen Paul Tang az SND-től. Köszönöm, elnök asszony Marics úr köszöntöm, és sok sikert kívánok a fél évhez. Nagyon jónak tartom, hogy eljött. Említette az ország specifikus jelentéseket. Tudjuk, hogy Ausztria megváltoztatta az álláspontját, és most minőségi többség alapján döntenek. A finn elnökség is tett egy javaslatot. A tanács jogi szolgálata ezt értékelte, és ez valószínűleg megkönnyíti a vitát. Tekintettel erre fontosnak tartom, hogy ez a pont ismét visszakerüljön a tanács napirendjére, főleg mivel most már egy templét is van, a az adózással kapcsolatos jelentés tételre, és több vállalat ezt már át is vette, tehát fel kell gyorsítaniuk a munkát. Melyek lesznek az elnökség számára a következő lépések ezzel a dossziéval? Hiszen az ECOFIN formátumában ezt megvitatták a közelmúltban. Köszönöm, tisztelt képviselő. Említette, hogy ismét felvetődött ez a kérdés, de ha megengedi, néhány gondolatot megosztanék önökkel. A nemzeti adóhatóságok már megosztották ezt az információt a vállalatokról, összhangban az adminisztratív együttműködésről szóló irányelvvel. A kérdés pedig, ami felmerült most, az, az hogy ezeket az adatokat hogyan kezeljük. Azt mondhatom, hogy a tanácsban a munka elég előrehaladott fázisban van, de tekintettel a vitatott jogalapra az elnökség komoly erőfeszítéseket fordít arra, hogy szorosan együttműködjünk a tagállamokkal, és azonosítsuk, melyek lehetnek az esetleges megoldások, amelyek mentén előbbre vihetjük ezt a dossziét, de egyelőre ön is tisztában van ezzel a tényel. Elértük azt a szintet, ahol a jogalap vitás kérdéseit tisztázni kell ahhoz, hogy tovább lépjünk, de a tagállamokkal fogunk párbeszédet folytatni, és egyeztetünk az intézményekkel, hogy találjunk egy olyan megoldást, amely előre lendítheti ezt a folyamatot. Tudják önök is, hogy nálunk a, a legnagyobb ellenségem az a saját cégünk, a Shell. Gyakorlatilag itt egy országról, országra haladó a jelentésről van szó, főként ugye itt a nagy cégek adóztatásával kapcsolatban. Most itt elérkezett az idő arra, hogy változásokat valósítsunk meg. Szeretnék önök ezt a következő hat hónapban dűlőre vinni, vagy pedig előről akarják kezdeni az egész munkát? Ahogyan elmondtam, ezzel az elemmel kapcsolatban itt a jogalapról van szó. Ez tulajdonképpen nem a mi felelősségünk, tehát igaziból nem tudunk mit tenni, nem tudunk mi magunk a végső szót nem tudjuk kimondani, de amikor a cél, tehát amikor ennyire el, egymásnak ellentmondó a értékelése ezeknek a jogalapoknak, akkor fontos a párbeszéd segítése. Tudjuk azt is, hogy ez egy csomag részeként kezelendő, és hát tulajdonképpen itt eh, a BEPSZEK, az OECD szintek eh, meghatározása is részét képezi a tárgyalásainknak, hogyan lehet nem csak eh, bizonyos Európai Uniós cégek szempontjából, hanem globális szinten kezelné a corporate tax kérdését. Ez az, amit szeretnénk tenni. Köszönöm szépen. Birik Keller következik a Rinyútól. Köszönöm. Minden jót kívánok a horvát elnökségnek. Egy kérdésem lenne a stabilitási paktummal kapcsolatban az Európai Bizottság bejelentette azt, hogy felülvizsgálja ezt a rendszert. A következő ECOFIN találkozón valószínűleg a felülvizsgálat paramétereiről is szó eshetne. Ugye önök sokat beszéltek arról, hogy vannak olyan országok, amelyekben nem olyan a növekedés, mint amilyenek lennie kellene, és ennek lehet hatása a beruházásokra, a szociális szolgálatokra, az oktatásra, a munkanélküliségre. Én azt hiszem, hogy itt a stabilitásról sokat beszélünk, de a növekedésről túl keveset, vagy a kettő egymásra gyakorolt hatásáról fontos lenne a monetáris és a fiskális politikát is figyelembe venni, de vajon gazdasági szempontból képesek leszünk-e nem csak a jelenlegi kiadások szintén, hanem inkább az infrastruktúrális, hosszú távú beruházások, innováció, kutatásfejlesztés, oktatási beruházások Ezeket kellene összehangolni, tehát nem csak a tőkepiacokkal foglalkozni. Itt most a saját véleményemet fogom elmondani. Engem aggaszt az, hogy ez egy kicsit kényszerzubbony lenne az egyes gazdaságokon, hogy hosszú távú tőkepiaci követelményekbe fektessenek be. Ugyanis az Európai Unióban a drámaian változik a demográfia, a társadalmaink előregednek, és stratégiai tervezésre van szükség ebből a szempontból is. Az önök elnöksége vajon felhasználható-e arra, hogy nem csak monetáris politika szempontjából, hanem a beruházások tekintetében is hosszú távú projektekben gondolkodnak -e, és ezt mennyire támogatják. Köszönöm szépen. Köszönöm. Igen, ez nagyon szorosan kötődik az előző kérdéshez. Itt egy olyan kérdésről van szó, amelyel mindannyiunknak szembe kell néznie, van növekedés, ugyanakkor a növekedés csökken. Főként 2018 óta veszített a lendületből, és azért a korábbi válságokból megpróbáljuk levonni a tapasztalatokat, és ezek miatt én remélem, hogy lehet majd előre látni a problémákat, de nem tudom, hogy pontosan, tehát ezt nem látom, hogy ebben a jelentésben mi fog pontosan szerepelni, majd februárban tudunk erről párbeszédet folytatni. Áprilisban Zágrában az informális ECOFIN ülésen majd a párbeszédet folytatni tudjuk, de az összes elem, amelyekről ön is beszámolt, ezek nagyon rele relevánsak a makrogazdasági stabilitás alapvetően fontos, de nem elég. Úgyhogy figyelembe kell venni, de fontos ezen kívül a beruházások megvizsgálása mind a tagállamok szintjén, mind a közberuházások, mind a privátszféra beruházásain keresztül fiskális válságok kapcsán sem szabad figyelmen kívül hagyni a 2-pack és a Sixpack felülvizsgálatát. És hát korábban már beszéltünk arról is, hogy az információ a megosztását olyan módon kell megvalósítanunk, hogy az egy hosszú távú növekedést, egy potenciális növekedést sarkaljon. Természetesen nem egyszerű mindezeket a dolgokat elmagyarázni, de ugyanakkor hosszú távon mégiscsak ezeket kell figyelembe vennünk, úgyhogy nagyon nagyra értékelem ezt a kérdését épp úgy, mint a korábbit, mert mindezek mellett a strukturális reformokra is fel kell figyelnünk, és oda kell irányítanunk az emberek figyelmét is, az uniós gazdaságok növekedése szempontjából ugyanis ez nem elhanyagolható. És hát a 2-pack, 6-pack kell kapcsolatos vitáink mind nagyon fontosak ebből a szempontból is. Köszönöm szépen. Következő felszólalónk Muszal Ádekéne az itt től Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves miniszter úr, a válaszokat, és most átérek anyanyelvemre. A Kroátia deklaravo sieksianti e, ambicingų. Köszönöm szépen a horvát elnökség e, programjának bemutatását. Ugye ön e, azt mondta, hogy a multilaterális pénzügyi programokban egy kiegyensúlyozott megközelítést kívánnak alkalmazni a közös agrárpolitikában is. Ugye ezek nagyon gyakran ellent mondanak az új kihívások finanszírozásának, finanszírozási igényeinek. Ezen kívül fontos lenne a biztonsági politikát is erősíteni, és hát ugye itt a költségvetési fegyelem, valamint az európai prioritások finanszírozása között azért húzódik egy ellentmondás. Ez mind nagyon szép önmagában, de a az Európai Uniós célokat csak akkor lehet megvalósítani, hogyha az EU-s bevételeket tovább növeljük, vagy újra, az újraosztást tervezzük másként, főként az oktatáspolitikai célokra elkülönített pénzeket a mezőgazdaságnak adjuk. Litvániában például az embereknek nem tetszik az, hogy egyre csökken a mezőgazdaság finanszírozása EU-s szinten, a mezőgazdasági lobbisták nagyon erősek Európában, rendkívül nagy befolyásuk van, politikai értelemben, főként Kelet-Európában igen aktívak, és hát fontos lenne az, hogy megvizsgáljuk, hogy ezek az ambiciózus célok hogyan valósíthatók meg. Konkrétan a következő kérdésem lenne, inkább a pragmatikus elképzeléseket fogják támogatni, vagy pedig minden módon az elvekhez fognak ragaszkodni, és a reformokat támogatni fogják, illetve a szükséges változtatásokat, amelyek egyébként nem olyan ambiciózusak, mint amilyenek lehetnének. Köszönöm. Thank you very much, honorable uh, member of the parliament, for your question and a comment. Uh, well... Köszönöm szépen. Nos, hát ez is a reformok uh, kapcsán került elő. Gyakorlatilag ezen témakörben is ugyanezt tudom elmondani, egy szektoriális megközelítésben vizsgálva az MFF-et, Természetesen most várjuk a politikai ö, ö, fejleményeket, és hát biztos vagyok abban is, hogy az államok vezetői ö, fognak arról is beszélni, hogy mik lesznek a végső javaslatok, és ez, fog, ez egy útmutatóként, egy iránymutatóként is felfogható majd. Természetesen mi is várjuk a helyzet világossá válását, és amikor megvan a politikai útmutatás, akkor lehet a konkrétumokról beszélni majd. Ön szólt arról is, hogy itt tulajdonképpen a gyakorlatban ugyanerről a csomagról van szó. Köszönöm. Marika Belka következik az SND-től. Thank you. Uh, Minister Maric. Uh... Köszönöm, Marics úr. Említettük már a bankuniót, illetve pontosabban azt, hogy uh, uh, meg kell erősíteni a gazdasági és monetáris uh, uniót. Ami valóban ennek a kérdésnek a lényege, az a jelenlegi zsákutca, amelybe az Európai Betétbiztosítási Rendszer jutott, ez a holdpont. Azt szeretném tudni, hogy terveze keresni egy megoldást arra, hogy kimozduljunk erről a holdpontról, egy nagy kompromisszumot esetleg azon országok között, amelyek hangsúlyozzák a kockázat megosztását, és azok között, akik a kockázatot csökkenteni szeretnék. Hogyan lehetne tovább lépni? Hogyan lehetne új elképzeléseket találni ebben az ügyben? A második kérdésem pedig konkrétabban Horvátországra vonatkozik. Örvendek annak a döntésnek, amelyet Horvátország hozott arról, hogy csatlakozik az euróövezethez. A csatlakozás egyik kritériuma az, hogy az RM2 rendszernek az ország két évig tagja legyen. A KUNA gyakorlatilag az euróhoz volt kötve, tehát ez nem kellene, hogy problémát jelentsen, de mégis problémás lehet, ugyanis az RM2 szabályok egy szélesebb sávot jelentenek, mint amit a horvát jegybank meghatározott. Tehát nem tart-e attól, hogy az RM2-ben nagyobb volatilitás éri a kunát? Köszönöm tisztelt képviselő! Ami az EDészt, illetve a bankunió további elmélyítését illeti, már néhány gondolatot elmondtam erről, úgyhogy most csak megismételni tudom azt, hogy készek vagyunk arra, hogy az Eurócsoport szintjén folytassuk ezt a párbeszédet a tanácssal, ahogyan ön is említette, azért, hogy elmozduljunk erről a jelenlegi holdpontról. Ugyanakkor a jelenlegi két pillér vizsgálata folyik, illetve további haladásra számítunk az edisszel összefüggésben. Ez mind összekapcsolódik, tehát azt mondhatnám a helyzetről, hogy egyetértés van a Unió elmítéséről, de természetesen az álláspontok eltérőek, és természetesen a párbeszédnek folytatódnia kell. Ami pedig az eurót és a kunát illeti, a nemzeti valutánkat, illetve az RM2-ben való részvételt ön is nagyon jól kiismeri magát a horvát helyzettel kapcsolatban. Itt nem csak az elmúlt évekről van szó, hanem a KUNA 93-94-es bevezetése óta, de Jure gyakorlatilag a lebegtetve van az átváltási árfolyam. Korábban a német márkához, most pedig az euróhoz van kötve. Tehát ez a fluktuáció az elmúlt két és fél évtizedben eléggé korlátozott volt. A jegybank ugye független pénzügyi monetáris hatóság Horvátországban, de ők is azt nyilatkozták, hogy noha jelenleg nem lehet konkrét számokkal spekulálni a jelenlegi átváltási árfolyamról a bevezetéssel kapcsolatban, de arra számítanak, hogy nem lesz egy különösebb fluktuáció a Kun esetében. Mi azt mondhatnám, hogy még a recesszió előtt rendszeresen is tapasztaltuk, hogy az éve belül, például nyáron az idegenforgalmi bevételek változása miatt, vagy a külföldi befektetések változása miatt a kunára nyomás nehezedett, és talán az év egyéb részeiben ez a folyamat egy kicsit lehűlt különböző elvárások, illetve spekulációk ellenére ez nem változott. Lényeges mértékben a horvát jegybank aktívan alkalmaz nyílt piaci eszközöket azért, hogy ezt a névleges átváltási stabilitást védje, és ahogyan elmondtam, nem számítunk az RM2-ben különösebb fluktuációra. Köszönöm. Egy pótkérdés? Hát nem nagyon van időnk. Igazából én azt szerettem volna jelezni, hogy Horvátország esetében ez a kötelezettség az RM2-ben való részvétel igazából értelmetlen. Köszönöm. Jakil Junas úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, ezt a lehetőséget, hogy bonyolultabb kérdésekről is beszéljek, bár a pénzügy eleve elég bonyolult. Említette, hogy a demográfiai változatosak, változások aggasztóak, a migrációt is említették, új tagállamok Litvánia, Lettország esetében is tapasztalható az, hogy a munkaképes lakosság csökken, aminek konkrét fiskális hatása van a gazdasági termelékenység fenntarthatóságára nézve is. Említette, hogy Horvátország javasolni fog, lehet, hogy javasoltak is már enyhítő intézkedéseket. Tudná ezeket egy kicsit részletezni? És az új MFF-fel összefüggésben vannak még bizonylag, viszonylag új tagállamok, lehet, hogy nem Horvátország. A strukturális alapok esetében a források csökkenését fogják tapasztalni. A demográfiai tendenciák ugyanakkor folytatódni fognak, bár lehet, hogy változnak bizonyos országokban. Litvániában például egy kis növekedést tapasztaltunk évtizedek óta most első alkalommal. Lehet, hogy ennek következtében egyes országok holtpontra jutnak, ugyanis elvész a munkaképes lakosság egy része, a társfinanszírozási paraméterek is változnak, aminek következtében valódi gazdasági problémák következhetnek be. Tehát mérséklő intézkedések, az MFF-fel összefüggésben, illetve az új tagállamok helyzete. Köszönöm. Köszönöm, tisztelt képviselő. Megint csak nagyon jó kérdést tett fel, illetve jó megállapítást tett a demográfiai helyzetről. Nem csak az ön hazája, a balti országok, a kelet-közép-európai országok és Horvátország is, megpróbáltunk egyéni, nemzeti szinten bizonyos válaszokat találni ezekre a kihívásokra, főleg a demográfiai kihívásokra. Hogy mi miért vetettük fel a tanács szintjén ezt a problémát, az, hogy meg kell értenünk a helyzetet, nem számíthatunk arra, hogy egy egyöntetű megközelítést fogunk alkalmazni, de kölcsönös megértést kell kialakítanunk. Tehát nem tudunk egy varázspálcaütéssel egy olyan megoldást találni, amely mindenki számára megoldja a problémát. A demográfiai kihívások és ehhez kapcsolódó fiskális problémák, ugye a TB rendszer, nyugdíjrendszer, stb. Ezek érintett területek, fel kell hívni a figyelmet arra is, hogy szükségesek a strukturális reformok, tehát eh, ki kell igazítani ezeket a rendszereket. Bármit is teszünk ott, az nem lesz teljesen elég ahhoz, hogy eh, teljesítsük eh, az elvárásokat. Éppen ezért kanyarodok vissza a potenciális növekedéshez, új munkahelyek, illetve a munkanélküliség további csökkentése, ezek volnának a fő válaszok, a kulcsválaszok, vagy kiegészítő elemek ebben az általános vitában. Hogy mi ezt tanács szintjén miért vetettük fel, ugye ön is tudja, hogy a bizottság alelnöke a horvát biztos tárcájához tartozik a demográfia, amely szintén kapcsolódó kérdéskör. A horvát elnökség ösztönözni fogja ezt a vitát, és minden bizonyal nem csak az ön hazája fogja támogatni ezt a megközelítést az Európai Unió szintjén is. Azt hiszem, hogy elmondhatjuk, hogy itt egy igencsak fontos témáról van szó. Köszönöm. Köszönöm. A kecsdek keretében egy független képviselő, Roberto Pola jelentkezett. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy itt van. Nagyon örülök a mai találkozónak, és szeretném köszönteni a horvát minisztert. Azt hiszem, hogy egyértelmű az, hogy ő nagyon jó ismerője ennek az egész témakörnek. Ezen a, ebben a szakbizottságban a negatív kamatlábak negatív hatására többször is felhívtam már a figyelmet, és engem nagyon aggat a negatív kamatlábak a tőkepiaci rendszerre gyakorolt hatása, hiszen a pénz költsége az mm, biztosítva kell, hogy legyen. Gyakorlatilag az történik, hogy a cégek zombi cégekké változnak, mint ahogyan ez már Japánban tapasztalható. És ugyanakkor nincsen kockázatvállalás, mert nincsenek a bankok számára meg azok a marzsok, amik miatt ez érdemes lenne. Tehát gyakorlatilag az árakban óriási felfúvódások tapasztalhatók a tőkepiacon, és én azt hiszem, hogy ugye egy héten belül visszatérek a befektetői bankári tevékenységemhez, és megvizsgálnám azt, hogy mik azok a kockázati paraméterek Európában, amelyek a helyzetet leírják a bankunióval kapcsolatban, a betét biztosítási rendszeren keresztül az európai stabilitási mechanizmus az nagyjából 55 milliárdot tesz ki. Hogyha van egy másik pénzügyi válság, ha előjön ez, akkor vajon ez elégséges lesz-e és mi más lehet tenni annak érdekében, hogy az Európai Uniót megvédjük? Mert az Egyesült Királyság részéről nem szeretnénk azt, hogy egy újabb 2008 alakuljon ki, amikor defláció és főként a kisebb országok, mint Horvátország teljesen elszegényednek. Úgyhogy az én hazám szempontjából rendkívül fontos az, hogy Európa ne csak a monetáris politikán Mm, alapuljon, mert hogy negatívak a kamatlábak. Egy 4-5 százalék az egészen más helyzetet teremtene a kamatlábak tekintetében. Nem lehet állandóan pénzt nyomtatni, mert az a azon keresztül, remélem, hogy ön is egyetért velem, ez egy nagyon illúzióromboló megoldás, úgyhogy gyakorlatilag ez az én legnagyobb aggályom jelenleg a tanács elnökségeként mit fognak tenni a szabadpiaci megoldások érdekében, tehát különböző reformok, főként a kínálati oldal serkentése érdekében, a befektető ösztönzés érdekében, és általában a kockázatvállalás irányába, főként itt a Green Deal-lel kapcsolatban önök egyfajta deus ex machina ö, ra alapítanak, hogy majd úgy magától megjavul a helyzet, a nagyon lassú a növekedés. Rövid távon, ahogyan a német automatív piacon is láttuk, hogy a zöld tevékenységek rövid távon nagyon negatív hatással lehetnek a gazdaságra, mielőtt hosszú távon meghoznák a hozzájuk fűzött reményeket. Köszönöm szépen! ne haragudjon, két perc van a válaszra. Köszönöm szépen, megpróbálok röviden választ adni. Egyértelmű, hogy az ön háttere is nagyon mély. Jól ismeri ezt a területet. Pénzügyminiszterként, horvát pénzügyminiszterként vállaltam azt a felelősséget, akkor, amikor több mint 300 bázispontos pontos spreaddel kellett megküzdjön az államkötvények tekintetében. Most viszont már vannak egyéves kincstárjegyeink, amelyeknek negatív a hozama. Tehát, hogyha megnézzük a helyzetet, amikor 3,7% GDP alapú a kifizetési szintünk van, és ezt kell összeegyeztetni a gazdaság növekedésének támogatásával, mert végül is ezek mind a cégeken és a háztartásokon fognak meglátszani. Ugye ön a negatív kamatlábakról beszélt, én meg vagyok győződve arról, hogy sokkal jobb a helyzet most, minden negatív hatás ellenére, ezekre ön is utalt, amikor negatív kamatlábakkal kell számolnunk, akkor egyértelmű, hogy a tőke bizonyos eszközökből más eszközökbe vándorol, például Horvátország esetében az ingatlanpiac megint növekedést mutat ugye ott van az Adriai tenger partvidéke, ami hát mindig is egy fontos területe lesz a tőke oda menekül. Nos, nekünk elnökségként az a feladatunk, hogy a vitákat lefolytassuk, és reméljük, hogy az Európai Központi Bank is megteszi majd a rá eső felelősségeket. Köszönjük szépen, és köszönjük szépen az összes választ is adok egy egyperces szünetet, és aztán folytatjuk a napirendünket.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 az Európai Bankhatóság eh, igazgatójának kinevezéséről lesz szó. A kiválasztást az EBA eh, felügyeleti testülete végezte el, Jerry Cross-t eh, nevezte megjelöltként, akinek üdvözlök, of its decision to select Mr. Markas Ádám már nincs a tisztségében, és emiatt kellett egy új szemét kinevezni. Egy shortlistről történt meg a kinevezés, amelyet a felügyeleti hatóság végzett. Jelenleg Jerry Cross a költségvetés rendelet részleg igazgatója. Az EBA szabályzat 51-es cikke értelmében tartjuk meg a meghallgatást, mely szerint a felügyeti testület nevezi ki az igazgatót a parlament megerősítése után. A mandátum öt évre szól, és egyszer meghosszabbítható. A meghallgatás a következőképpen zajlik, meghallgatjuk a jelölt 8 perces bemutatkozóját, és ezután kérdéseket tehetünk fel, válaszokat meghallgatva négy perces szlotokban, egy perc kérdésre, három perc a válaszra felosztásban, ezt követően pedig a Döfont rendszert alkalmazva határozzuk meg a felszólalók sorrendjét a frakciók képviselőjétől kezdve, és a végét, ha még lesz idő, kecsdiájjal zárjuk. Tessék, öné a szó. Elnök asszony, tisztelt parlamenti képviselők, nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ma a meghallgatáson. A bankhatóság 9 évvel ezelőtt jött létre a pénzügyi válságra adott válaszul. Fontos feladatot látott el a válság kezelésében. A munkát folytatni kell, garantálnunk kell, hogy az európai bankrendszer megbízható, egyenlő és fenntartható módon működik az integrált gazdaság támogatójaként hogyan lehető legjobban szolgálja a fogyasztók és az ügyfelek érdekeit. Az ebben ugyanakkor nagyon magas szintű vezetőkre van szükségük, akik rendelkeznek a megfelelő operatív kapacitásokkal, személyes kapacitásokkal, hogy ezen feladatokat el tudják látni. A prioritásaim a következők lennének az EBA élén. Egy magas szintű szabályozás megőrzése, és a szabályozási keret véglegesítése a Bázel 3 kapcsán. Ez egy megfelelő munkaalapot szolgáltat az EBA-nak fel kell lépnie minden kísérlet ellen, amely a reform felhígítására irányul. A Brexit kontextusában fontos bármiféle önkényességet megelőzni, amely alááshatja a pénzügyi szolgáltatások piacát. Fontos az, hogy az EBA elfogadja az arányosság elvét, ez a jó szabályozás kulcsa. Le kell írni a kockázati szintet az összetett struktúrák esetében. Költséghatékonyság elemzést kell létrehozni a beszámolási kötelezettség jegyében, hogy csökkentsük a terhet a kisebb vállalkozások tekintetében. Feladatunk az is, hogy felülvizsgáljuk a BRR felszámolást, és hozzájáruljunk az európai bankunió beteljesítéséhez. Elő kell mozdítanunk ezen kívül a bizalmat és a hitelességet. Fontos javítani a bizalmat és a hitelességet a bankrendszer tekintetében. A bankrendszernek valóban a polgárokat és a gazdaságot kell szolgálnia. Hogy ezt elérjük, ugyanazon célokat kell követnünk, és egyenlő módon kell fellépnünk mindannyiunk érdekében, és nem csupán a jogilag kötelező, hanem az igazságos elvet is szem előtt kell tartani. A fogyasztók védelme bizonyosan egy olyan terület, ahol még van tennivaló ezen kívül a menedzsment szintjén is a teljes sokszínűség megvalósítása a bizalom, és a hitelesség az ebát is érinti. Többet kell tennünk, hogy javítsuk a felügyelet következetességét európai szinten. Ez azt jelenti, hogy többet kell tennünk annak érdekében, hogy a tagok megfeleljenek a legmagasabb sztenderdek betartása követelményének le kell vonnunk a megfelelő következtetéseket a Farkas Ádám ügyből. És itt a bizottság eljárás módjával egyetértek. Itt hosszú távú hatásokkal kell számolnunk. Az ebben egy olyan keretet kell létrehozni, amely, amely megakadályozza, hogy az ilyen esetek megismétlődjenek. Itt tehát egy nyilvános kötelezettségvállalást kell tenni részemről is a jövőbeli szakmai szerepeim tekintetében. Nagyon fontos a pénzmosás elleni küzdelem, a terrorizmus finanszírozás elleni küzdelem, és a felügyelők azt mondták, hogy sokkal többet kell tenni ezen a területen. Jó magam is hozzá akarok járulni ahhoz, hogy javítsam a következetességet és a megbízhatóságot az európai szintű felügyelet esetében. Esetlegesen új előjogokkal is kell élnünk, ezen értelemben negyedsorban a fenntartható gazdaság. A klímaveszély, a klímaügyi átállás politikai prioritásunk a jelenlegi időszakban. A bizottság nagyon fontos a e tekintetben, mert az új gazdaság finanszírozása nagy feladatunk lesz a következő öt évben, és az EBA-nak, illetve a bankágazatnak ebben fontos szerepe lesz. A kockázatcsökkentési mandátum nem máshatja rá annak szükségességét, hogy a fenntartható gazdaságot mozdítsuk elő. Ez az EBA munkának kulcs eleme kell, hogy legyen. És utolsó sorban a technológiai innováció. Nagyon fontos konkrét hasznot létrehozni a vállalatok és a polgárok számára. Az a kihívás az, hogy hozzá tudjon ehhez járulni, hogy ezen előnyöket mindenki élvezhesse, a kockázatot visszaszorítva. Az ebben a vezető szerepet játszott ebben az ügyben, és ezt továbbra is folytatni óhajtom. Ami az ösztönzőket illeti, amelyek lehetővé teszik a kedvező eredmények elérését, az EBA egy olyan társulás, amely olyan személyekből áll, akik továbbra is erősen motiváltak kell, hogy maradjanak. Meg kell védeni a sokszínűséget, hogy céljainkat elérjük. Az ír központi bankban gyűjtött tapasztalataim alapján megpróbálom az ebet rugalmasabbá és hatékonyabbá tenni. Az érintett szereplőkkel való kapcsolat a siker kulcsa a, e, volt egy feszültségeteli időszak, és jó lenne, hogyha ez az időszak most a múlté lenne, hogy a lehető legnagyobb átláthatóság uralkodjék, és ennek érdekében megteszem, ami csak tőlem telik. Ami a pénzügyi forrásokat illeti, eltökért vagyok abban, hogy a lehető legnagyobb költségvetési szigort garantáljam, olyan prioritásokat kitűzve, amelyek fontosak a humán erőforrások szempontjából is, ami pedig engem illet, 2015 óta az EKB Senior Leadership testületének tagja vagyok Írországban, foglalkoztam a pénzügyi szabályozással, és 18 személy volt a vezetésem alatt. A siker kulcsa azt hiszem, hogy a sokszínűség az érintett személyek alkalmazottak képességei, kapacitásait illetően magas minőségű személyeket tudhatok foglalkoztatni, ahogy eddig is tettem. Nem csupán egy közhivatalban dolgoztam, hanem a Belzel kettőn is dolgoztam, az EBA felügyeleti testületének és az ESMA felügyeleti testületének is tagja vagyok, és teljes mértékben egyetértek a standardekkel, már ami a végrehajtandó intézkedéseket illeti. A magánszektorban is dolgoztam, és összes funkciómban mindig a szilárd meggyőződés vezetett a pénzügyi ágazatban tevékenykedve az volt a meggyőződésem, hogy feladatunk közvetlenül kapcsolódik a reál gazdasághoz. Tehát a legmagasabb integritási erkölcsi sztenderdeket kell tiszteletben tartanunk, tudván, hogyha tévedünk, akkor esetlegesen a tévedéseink árát a közelgazat és az egész gazdaság megfizeti majd. Személy szerint számomra ez az új feladat egy igazi kihívás lesz, de egy olyan kihívás, amelynek örömmel felelek meg. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Most pedig következzenek, következzék Markus Felber a néppárt részéről. Németül fogok beszélni. Krassz úr, ha megengedik, köszönöm a bevezetését, üdvözlöm Önt itt, és két rövid kérdést szeretnék feltenni. Egyrésztről megállapítható volt a legutóbbi időben, hogy az EBA és a felügyeleti mechanizmus között egyfajta verseny van, hogy ki a szigorúbb, ki a jobb, amikor a stressztesztekről van szó, dokumentumok kialakításáról, hogyan képzeli el az SSM-mel való együttműködést, és hogyan akarja azt biztosítani, hogy az EBA a mandátum a keretein belül maradjon. És a második kérdésem, a PSD2 gyarúja voltam, és akkor az EBA a, egyfajta banklobiként működött, amikor arról volt szó, hogy a fintek területen lehetőségeket bocsátunk a fogyasztók rendelkezésre, hogyan akarjuk a jövőben biztosítani, hogy az EBA nem csupán a bankok egyoldalú lobbistájaként működjék, hanem ahhoz is hozzájáruljon, hogy a digitalizáció területén az esélyeket és a lehetőségeket kihasználhassuk. Köszönöm. So, so on the um, relationship between EBA and, and SSM, Nos, az IDE és az SSM közötti eh, kapcsolattal kapcsolatban a következőket tudom elmondani, amikor ezt eh, megalapították. És ez egy óriási eh, lépés is volt a bankunió irányába. Tehát ez továbbra is igen fontos prioritás számomra, személyesen, és természetesen mások számára is. Nos, az EDA a SZETA-val kapcsolatban kérdések merültek fel, illetve hogy hogy fog ez beilleszkedni a rendszerbe. Én azt gondolom, hogy itt két különböző szerepről van szó, amelyek egymást kiegészítik és nagyon hatékonyan működnek. Az SSM egyfajta direkt felügyeletet gyakorol a bankokon, a bankunión belül. Viszont az IDA standardokat állít fel, és azt hiszem ezt nagyon hatékonyan tette a válságot követő időszakban mindenképpen. Kimondhatjuk, hogy megváltoztatta az egész helyzetet. És ezt szerintem rendkívül fontos látni a az egységes piacra kell összpontosítani, illetve az SSM-ben belüli szabályokkal együtt alakította a helyzetet. Ettől függetlenül egyébként egymás sikeréhez és a bankunió sikeréhez is hozzájárultak ezek az eszközök, tehát hatékonyabbá vált az SSM, akár az iránymutatások, rendeletek, technikai standardok kapcsán is nagyon fontos szerepet játszott az EDA. Tehát itt a kettő kiegyensúlyozza egymást, és kiegészíti egymást. Van itt valami más is, ami egyébként a saját hátteremhez is kapcsolódik. Mindenféle rendszerben vannak kihívások és perspektívák de gyakorlatilag itt arról van szó, hogy itt egy iránymutatási rendszert alakítottunk ki, egy olyan megközelítést, amelynek révén a standardok előre alkalm, tehát láthatóak és alkalmazhatóak, konzisztenciát teremtenek az implementációban. És ez egy egész folyamatot feltételez, ami egyfajta egészséges folyamatként értelmezendő. Természetesen vannak kihívások, de ezért önmagában ez egy nagyon sikeres lépés volt. Ön feltette a kérdést a PSD-vel kapcsolatban. Elnézést. Nos, hát ezzel kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy az ír központi bankban az innováció és a, és a pénzügyi technológiával kapcsolatos feladatokkal voltam megbízva, Nos, hát nagyon fontos az, hogy a rendszerek és a fogyasztók számára látni kell azt, hogy ezek az új technológiák nagyon sok pozitív hatással vannak. Mindenképpen lesznek hatások, vannak mindig kockázatok, de itt alapvetően az a lényeg, hogy a gazdaságot hagyjuk, hogy élvezze a pénzügyi innovatív cégek belépését a piacra. Tehát egy nagyon nyitott és technológiai értelemben semleges megközelítésre van szükség. Köszönöm, Paul Tang lesz a következő. Köszönöm szépen. Krossz úr, ön a hitelességről, a megbízhatóságról beszélt, ez természetesen az IBA-re e is vonatkozik. Két kérdésem lenne, ami ehhez kapcsolódik. Az egyik, ön az Európai Bankhatóság igazgatóságának tagjaként egyetértette Farkas úr áthelyezésével, és azzal, hogy a bank lobby milyen hatást gyakorolt. A második kérdésem pedig egy általános egyensúlytalanságra utal, csak egy nő van az igazgató tanácsban, és az igazgatók között is nagyon kevés a nő. Egyetérte ön azzal, hogy nők és férfiak esetében egyaránt a parlament beleszólását is figyelembe kellene venni, és mit kívánnak tenni annak érdekében, hogy a gender megközelítés éljen ezekben a gazdasági döntésekben is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Nos, a Farkas Ádám helyzettel kapcsolatban Ennek a háznak az állásfoglalása rendkívül fontos ebből a szempontból, és biztos, hogy átalakító hatása is lesz azzal kapcsolatban, hogy ezt az egész kérdést hogyan kezeljük általános értelemben. Szerintem itt három aspektust kell figyelembe venni. Az első, hogy milyen belső információkkal rendelkeznek, milyen tudással rendelkeznek, és azt hogyan lehet felhasználni. A második, hogy milyen hatást gyakorolhatnak azokra, akikkel dolgoznak, illetve akikkel dolgozniuk kell és harmadik, de leg, talán legfontosabb, az ösztönzők beépítése a rendszerbe. Van-e a közszféra és a privát szféra között egyfajta egyszerű átmenet? Az nagyon rossz, hogyha a közszférából érkező emberek nek nincsen perspektívája a privát szférába való visszatérésre. Ami Farkas urat illeti, és az őt ért korlátozásokat, egyrészt egyetértek azzal, hogy a ahogyan ez a ház is kimondta már, oda kell figyelni a megvalósításra, és arra, hogy a döntéseinket nyomon kövessük. Általános értelemben valóban szükséges egyfajta kihűlési időszak. Ez jelenleg nem megfelelőképpen jelenik meg a rendeletekben, illetve szabályokban. Van erre való utalás, de szerintünk, vagy szerintem ennél sokkal világosabban kell fogalmazni. Ha valaki magas szintű vezető volt a közférában, természetesen itt a politikai kérdések is, seket is figyelembe kell venni, hogyha valaki innen szeretne a privát szférába átmenni, akkor kell egyfajta átmeneti időt biztosítani, legyen ez mondjuk két év, szerintem ez egy jól értelmezhető időszak lenne. És ezt mindenképpen be kell építeni a keretrendszerbe, a szabályainkba. Ami az EBA szerepét illeti, amikor én az AFME-ban dolgoztam, az ugye a válság utáni időszakban eh, volt, szerettük volna a pénzügyi rendszert működőképessé tenni. Nagyon fontos volt azt látni, hogy eh, egészen máshogy viszonyul most az iparág a eh, jogalkotók felé. Korábban a az iparág és a bankok, illetve a felügyelet túlságosan integráltak voltak. Gyakorlatilag úgy tűnt, mintha az ipar érdekei egybeesnének a közféra érdekeivel, de ennek véget vetett a válság, és erre ráébredtek a, vála, a, az emberek is. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy meg kellett változtatni a hozzáállását az iparnak és a viszonyát a közszférával. Úgyhogy én is így dolgoztam, azt akartam elmondani, hogy ha azt szeretnénk, hogy változások legyenek, akkor az iparágnak máshogy kell viselkednie. Tehát ennyit az AFME és az IBA közötti kapcsolatról. Nagyon fontos azt elérni, hogy az iparág megfelelő magatartási szabályok mentén álljon kapcsolatban a felügyeleti rendszerrel. Egy arányos, szkeptikus és független megközelítése van szükség, hiszen mindannyian tudjuk, hogy hogyan lehet felhasználni a belső információkat, és ami pedig a diverzitást illeti. Tényleg nagyon fontos, amikor az Ír Központi Banknál dolgoztam, akkor a diverzitás nagyon fontos volt számunkra, saját területemet ö, nagy mértékben uralta a gender diverzitás. 60% volt a nők aránya, 40% a férfioké, és hát azt gondoljuk, hogy a lehető legjobb mix ez ahhoz, hogy sikere vigyük az ügyünket. Köszönöm, Stefani Jankurtan következik. Köszönöm, elnök asszony, két kérdésem van, amely visszhangozza azt, amit Paul Tang is kérdezett a jelöltől. Az első, az érdekkonfliktusra vonatkozik, melyet szakbizottságunk eltökéleten le akar küzdeni, és csütörtökön plenáris ülésen is az Európai Parlament többségileg szavazott egy ekon állásfoglásról, amely felhívja az elbát arra, hogy döntéseit azt illetően, hogy Farkas Erdemnak engedélyezi az AFMINÉ-ben való ö, munkát, ö, korábbi ö, igazgatóként gondolja át. Itt az Európai Parlament állásfoglalása nagyon fontos, hiszen ön négy évig volt az AFME tagja, és most erre a tisztre pályázik. Itt egy érdek konfliktus merül fel a magán és közszektor között, és ez a fajta rendszer az Európai Unióban a polgárok bizalmát is aláshatja. Az ön prioritásai a hitelesség és a bizalom, ahogyan említette, ezért az első kérdésem a következő ezen kontextusban az ön esetében hogyan akarja ön konkrétan az érdekkonfliktus veszélyt kizárni, és hogyan akarja biztosítani a függetlenséget és a pártatlanságot. A második kérdésem az egyik nagyon erős prioritására irányul, hogy jobb legyen az összetétele, a nemek összetétele, a testületnél az ön mandátum alatt a kötelezettségvállalással szemben, amelyet az Ekon szakbizottságban vállaltak önök. Nincs női jelölt, akinek összevethető szakmai kompetenciája potenciál lenne, mostanáig nem jelent meg a meghallgatásainkon. Krossz úr, ön, hogyha főigazgató lesz, milyen konkrét fellépéseket akar foganatosítani, mert ezt az előbb nem hallottam, hogy létrehozza a férfinőjesi egyenlőséget az ebn Köszönöm. Thank you for that. Köszönöm a kérdését. Ami a konkrét kérdését illeti az a kapcsolatban, hogy hogyan szeretném biztosítani az AFME hitelességét, valamint az érdekkonfliktus elkerülését. Szeretném leszögezni, hogy már öt éve, azóta, hogy az AFME-ban dolgoztam, ugye említettem, hogy az emberek a magánszektorban dolgoznak, és ezt követően az állami szektorba helyezkednek át, vagy fordítva. Az átláthatóság mindig is nagyon hasznos volt, és az alapelvek között szerepel az is, hogy alkalmazunk olyanokat, akik a magánszektorból jönnek, és vannak olyanok is, akik oda távoznak, de ezt megfelelően kell kezelni. Nem szeretném elmondani, hogy mi legyen ez a cooling off időszak, egy-két éves várakozási időszak észszerűnek tűnik. Öt év telt el azóta, hogy az afni ban dolgoztam, és azt hiszem, hogy ez a szervezethez való közelséget mindenképpen kizárja. Másodszorban ezen időszak alatt előmozdítottam olyan szabályozási változtatásokat, amelyek egyértelműen nincsenek összhangban azzal, ami egyesek érdekét szolgálná az ágazatban. Írországban például ugye egy ideje foglalkozunk a Brexit-tel és azzal, hogy ez eh, mit jelent eh, az ír hatóságok, a gazdaság számára is nagy nyomás ért bennünket különböző felek részéről, de egyébként nem csak Írországban ez a helyzet. Tekintettel arra, hogy a különböző vállalatoknak távozniuk kell az Egyesült Királyságból, nem lenne jó, hogyha egy adott joghatóságba helyeznék át tevékenységüket Írországban, és én ebben vezető szerepet töltöttem. Mi egyértelműen leszögeztük, hogy nem lesz kompromisszum a sztenderdek tekintetében. Mi nem arra törekszünk, hogy a joghatóságunkba vonzunk bankokat, átlátható, ugyanakkor szigorú álláspontra helyeskedtünk. Hogyha szeretnék, hogy a bankok szeretnék, hogy Írországban szabályozzák és engedélyezzék őket, akkor jelentős részvételre, jelenlétre van szükségük a joghatóságunkban, és meg kell felelniük mindenféle előírásoknak. Ez az egyik fontos dolog. Másodszorban szeretném elmondani, hogy milyen munkát végzek most. Egy egyéni elszámoltathatósági keretet dolgozunk ki a vállalatok számára. Amit elmondtunk az az, hogy mennyire fontos a kulturális és magatartásbeli változás. Azon kevés országhoz tartozunk Írországban, amely szabályozó keretet próbál életbe léptetni, és amelynek keretében a magasrangú vezetők meg kell feleljenek egyértelmű standardoknak és az elszámoltathatóság előírásainak. És ha megengedik, a diverzitás kérdésére is kitérnék, ugyanis Tangúr is rákérdezett erre. Ez rendkívül fontos. Megint csak a válság egyik fő tanulsága az, hogy ha mindenki ugyanabból a csoportból, ugyanabból a gondolkodás, ugyanabból a háttérből érkezik, és ugyanazt a gondolkodást követi, ez problémához vezethet. Egyensúlyra van szükség, a nemek közti egyenlőségre, egyensúlyra a különböző jelöltek és az alkalmazottak között. Ez az, amit én az igazgatóságomban az banknál elértem, és az ebánál azt hiszem a shortlisten volt egy női jelölt is, az EBA-nál azonban a sokszínűség azt hiszem egy fontos érték. Köszönöm. Engedjék meg, tisztelt kollégák, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy ha lehet, akkor egy percben tegyen fel egy kérdést, máskülönben nem lesz időnk arra, hogy meghallgassuk a válaszokat. Most Sven Gigót következik a zöldektől. Köszönöm szépen. Szeretném hangsúlyozni, hogy ami engem illet, itt nem egy klasszikus, klasszikus cooling off-ról beszélünk, itt nem arról van szó, hogy eh, mennyi időt telt el azóta, hogy ön az AFMÉ-tól távozott, hanem itt arról van szó, hogy ne a megfelelő személy ebben a helyzetben, ahhoz, hogy vezető szerepet töltsön be az Európai Bankhatóság élén. Én egyértelmű választ szeretnék kapni Poltang kollégám kérdésére, milyen szerepet játszott ön a farkas úrral kapcsolatos döntés meghozatalában, mi volt az álláspontja a felügyeleti tanácsban? Ön javasolt egy hosszabb válkozási időszakot, ami kötelező érvényű lenne. Másodszorban az igazgatóság tagjaként, amikor az EBA a Danske Bankkal kapcsolatos döntését meghozta, ön hogyan szavazott? Milyen álláspontra helyezkedett, hogy védje az EBA alkalmazottainak helyzetét? Ez lenne tehát a két kérdésem. Köszönöm szépen, Gigold úr! Ami az első kérdését illeti, ha megnézem a személyzeti szabályzatot, voltak átalakulások, tehát most már más a helyzet, mint korábban. Ha megnézzük a szabályozást, amely ezekre az esetekre vonatkozik a szövegezésben, vannak korlátozások, arra vonatkozóan, hogy az egyének hogyan kereshetik meg a kenyerüket, miután távoznak, és a meg megközelítés általában az, hogy kezeljük az érdekkonfliktust, azáltal, hogy megfelelő korlátozásokat léptetünk életbe. És a bizottság által alkalmazott megközelítés is ezzel van összhangban. Egyetértek azonban önnel abban a tekintetben, hogy ezt meg kell változtatnunk. Ami pedig az én saját helyzetemet illeti, Én kértem a feltételek szigorítását, ezzel nem azt akarom persze sugalni, hogy egy általános tiltásra volna szükség, de ha megint ez lenne az eset, akkor azt hiszem elmondhatjuk, hogy sokat tanultunk ebből a forgatókönyvből. Ön támogatta az EBA döntését? Igen. Kár. A Danske Bank esetét illetően pedig itt uniós jog sérült. A Dán és az észt hatóságok voltak érintettek, és az én megítélésem az az, hogy prima facie bizonyítékok támasztották alá a hiányosságokat, a felügyelettel kapcsolatos hiányosságokat ebben a két esetben. Ez egy nagyon bonyolult ügy volt, abból a szempontból, hogy itt először is olyan követelmények amelyekkel volt dolgunk, amelyek sokkal később, sokkal korábban történtek, időközben megváltozott a jogi keret is, és felmerült egy nagyon fontos kérdés, amely továbbra is érvényes, hogy a felügyeleti hiányosság, illetve gyenkesség milyen szinten minősül az uniós jog megsértésének. Tehát lehet, hogy sérült az uniós jog, és én azt gondoltam, azt, az volt a véleményem, hogy nem volt elég időnk ahhoz, hogy a tényeket megvizsgáljuk, ezért több időre volt, lett volna szükségünk. Az álláspontunk az volt, hogy megkötött bennünket a két hónapos időszak a jogszabályok értelmében, és nem volt több idő, amely rendelkezésünkre állt volna. Én úgy gondolom, hogy ezt a problémát orvosolnunk kell, ugyanis ezen a területen az illetékes hatóságok elszámoltathatóak kell, hogy legyenek. Ön támogatta az EBA döntését, tehát ön, ön, ön a döntés mellett szavazott? Nem, én nem szavaztam a döntés mellett. Én úgy gondoltam, hogy több időre van szükségünk, ezért tartózkodtam. Mert akkoriban a tények bizonyítására nem volt elég időnk. Köszönöm szépen Gunnar Beck az ID-től. Jó napot kívánok, Rossz úr! Németül fogok beszélni, két kérdésem van. Először a másodikkal kezdem, aztán majd, ha lesz időm, akkor az elsőt is elmondom. Az e a által közített kockázat elemzések esetében azt látjuk, hogy az EU bankok statisztikusan nem szignifikáns rizikót mutattak fel. Itt a 19 euró tagállamból 7 tagállamban azt láttuk, hogy ez nem nincsenek elégséges szinten. Itt kérdés az, hogy az EKB negatív kamat lep trendje negatívan hatott -e ezen tőkeviszonyokra a bank bankoknál, és ez meglepő módon igennel került megválasztásra ez a kérdés hogyan ítéli meg ön az EKB eh, monetáris politikáját már, ami az európai és különösen az euró övezetbeli bankok rentabilitását illeti. Thank you. I think, I think... Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy a bankrendszer Európában továbbra is olyan kontextusban van, hogy nem ö, teljes mértékben, tehát nem tudja kifejteni teljes mértékben ö, a munkáját. A negatív ö, kamatlábak, ö, vagy az alacsony kalap, kamatlábak továbbra is problémásak. Ezek persze nem az én feladati körömbe tartoznak. Számomra inkább az a fontos, hogy a, a bankok hogyan kezelik ezt a helyzetet. És hát azt hiszem, hogy a fragmentációs szintet kellene csökkenteni. Jelenleg a bankok mind a nemzeti um, szabályok mögé vannak uh, bekövesedve, és uh, ezt a fajta fragmentációt kellene csökkenteni, hogy a bankok jobban tudjanak diverzifikálni, és képesek legyenek szélesebb körben nagyobb piacokhoz eljutni. Aztán a bankoknál a költségek és bevételek kérdését nem sikerült még olyan módon rendezni, hogy azt reméltük volna. Reméltük, hogy a költségeket csökkenteni lehet, de ez egyelőre nem sikerült az ebának. Az egyik szerepe az pont az átláthatóság és az, hogy kockázat elemzéseket végzünk, ez nagyon fontos. A bankok jelenleg, ahogyan elmondtam már, nincsen elég bizalom a bankrendszerben, és ezért lenne fontos az, hogy az adatokat nyilvánosságra hozzuk, ezeket felhasználhatóvá tegyük, és egyfajta stresszteszteket is elvégezzünk, és hát meg kell vizsgálni azt, hogy ezeknek hogy kellene kinézniük. Az alacsony kamatlábak természetesen problémás környezetet jelentenek a bankok számára, de hát ez a mi feladatunk az az, hogy a szektor jól tudjon reagálni a meglévő helyzetre. Köszönöm szépen, Judzika úr következik az ICR-tól. Köszönöm szépen. Az egyik téma azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet megtörni az ördögi kört a kormányok és a bankok közötti kapcsolatot, tehát egyrészt a, felve, a kötvények felvásárlása, másrészt a bankok kimentése között. Köszönöm a kérdést. A hitelválság kapcsán világossá vált az a fajta ördögi körforgás, amelyről ön is beszélt. És hát bizony, pénzügyi intézmények tömörítő szervezetként azt kell, hogy mondjam, hogy elég jól haladunk, mert a bankok először is ugye az irányelvnek köszönhetően jobb állapotban vannak, és implementáció alatt van az az alapelv is, hogy amikor a bankok tönkre mennek, akkor tulajdonképpen a részvényeseknek kell vállalnia a felelősséget pénzügyi értelemben. Ez még nem teljes mértékben valósult meg, a BLD 2 lesz az, ami majd tovább viszi ezt az ügyet, gyakorlatilag haladunk az úton. Hasonlóképpen a kettes és a hármas pillér a bankunión belül szintén megvalósításra vár, a likviditás tekintetében szeretnénk egy védelmi mechanizmust vagy sémát is beépíteni. Az a kérdés, hogy mit teszünk a szuverén államadóság, illetve kötvényekkel. Ugye sosincs nulla kockázat, de ez nem a jogalkotó, illetve ez a jogalkotónak a feladata, nem a felügyeleti szervé, hogy ezt a kérdést kezelje a különböző kockázatok mentén, a koncentrációk figyelembevételével, tehát az én szempontomból azt kell, hogy mondjam, hogy különbségtételre van szükség. Köszönöm. Hossz egy Guszmál következik a GUE-tól. Köszönöm, elnök asszony. Az EBA hitelességét a farkasügy súlyosan érintette, és ha igaz, hogy a jelenlegi szabályozás ezt orvosolja, hiszen most vizsgálat kezdődik, ez lehetővé tesz egy olyan döntést is, amely a közérdeket veszélyezteti. Ugyanis, hogyha egy magas szintű szabályozó hatósághoz fordulunk, információt keresnek, a farkas ügy esetében is erről lesz szó. Éppen ezért nevetséges az, amit állítottak. Azt kell mondjam, hogy az ön kinevezése azt bizonyítja, hogy észszerűtlenül jár el az EBA egy hihetetlen mértékben. Az Európai Parlament pedig annyira annak idején elfogadott egy határozatot, de a helyzet most nem ennek fényében alakul. Itt keveredik a magánszektorban és az állami szektorban való munkavállalás. Ez lehet, hogy problémákat vet fel, az is lehet, hogy nem. Minden esetre itt arról beszélünk, hogy a lobbizás és a szabályozás területén ellátott tevékenységek között lépegetünk oda-vissza, ugyanazon tevékenység körében, holott itt az észszerűség, a józan ész kellene, hogy győzedelmeskedjen, de úgy tűnik, hogy ez az EBA-ban nem létezik, kezdve az elnökkel elég ha figyelembe vesszük a farkas ügyet, illetve ezt a kinevezést, és nem is számíthatunk arra, hogy ez kompromisszumok által orvosolható lenne. Köszönöm a pontosításait, a tisztázását, de még nem mondott semmit arról, hogy mit kíván tenni a nemek közti egyensúly tekintetében, abban az esetben, hogyha a kinevezését megerősítik. Thank you. Um... Köszönöm szépen. Még egyszer szeretném elmondani Farkas uh, úr és az AFME kapcsán, hogy uh, nagyon fontos volt a válság után, hogy az ágazat megváltoztatta a szerepével kapcsolatos megközelítés. Nagyon fontos volt, hogy uh, az ágazat a korábbi lobbizási tevékenységet megváltoztatta, ezt feltartóztatta, és sokkal jobban teljesített ezt követően. Az emberek felelősséget kellett, hogy vállaljanak, ezért én is felelősséget vállaltam, amikor ezt a szerepet felvállaltam, és úgy gondolom, hogy nagyon jól teljesítettünk, amikor azt mondtuk, hogy így közelítjük meg a lobbizás kérdését a tények, a bizonyítékok alapján, higgadtan szólalunk fel, és a helyzet tisztázását szeretnénk elősegíteni. Nekem nem volt soha belépőkártyám ide a parlamentbe például, hiszen az én szerepem, nem is volt erre szükségem, az én szerepem az az volt, hogy a bizonyítékokat a kutatásokhoz elősegítsem. Ha szeretnénk megváltoztatni a rendszer működését, úgy gondolom, hogy ezt megtettük. Ugyanakkor nagyon nehéz kijelenteni azt, hogy noha az ember már öt éve kikerült ebből a szerepkörből, még mindig azt gondoljuk, hogy ez nem megfelelő. Megvoltak az okai, sikeres volt, elérte, amit akart, már nincs ebben a szerepkörben, de nekünk ez továbbra sem tetszik. Azt hiszem, hogy ez azért így nehéz. Ami a nemek közti egyensúlyt illeti, hangsúlyoztam, hogy nagyon fontos, hogy a struktúrák, például jelenlegi munkahelyemen is rugalmasak a, az intézkedések, rendkívül családbarát a struktúra, és nagyon nyíltan közelítjük meg a szülői szabadságot, a távmunkát, a részmunkaidőt, ezeket a kérdéseket, ezt alapvetőnek tartom. És az is fontos, hogy ösztönözzük a pályázókat. A jegybanknál például a siker zálogának tekintjük azt, hogy képesek vagyunk az embereket visszavonzani a szülői szabadság után, és így kamatoztathatják tudásukat, felelősségüket, és hozzá tudnak járulni a sikerhez. De ha szeretnénk biztosítani azt, hogy valaki a korábbi tapasztalatai alapján helyezkedjen el, fontos, hogy hogy megértőek legyünk azokkal szemben is, akik egy idő után visszajönnek. Tehát számos lehetőség nyílik, számos lehetőséggel éltünk mi is, annak érdekében, hogy egy sokszínű és nemek szempontjából kiegyensúlyozott környezet működjön, ami mindenki számára előnyös. Köszönöm szépen! Késésben vagyunk, 10 perces késésben de többen jelentkeztek a AI keretében is, úgyhogy szeretnék ehhez is lehetőséget biztosítani, amennyiben ezek nagyon rövid, tömör, lényegre törő kérdések, és a következő napi rendi pontból is le kell vágnunk egy kicsit. Ezekről amúgy is holnap fogunk szavazni, tehát akkor, ha ez így elfogadható, akkor a Kecsdiáj keretében Danuta Hübner a néppártól. Köszönöm, elnök asszony. Kommentálná-e az EBA szerepét azzal kapcsolatban, hogy a kockázat csökkentési és a kockázat megosztási mutatókat hogyan kezelni az EBA, mit tud tenni ezzel összefüggésben? Azt hiszem, hogy az egyik dolog például a a BRRD2 végrehajtása, amit egyébként a közelmúltban fogadott el a parlament a bankok szanálhatósága mindenképpen fontos, hogy megvalósuljon, ami pedig a nem teljesítő hiteleket illeti, ez az egyik fő kockázati mutató, és ezt a saját joghatóságomból is tudom, ismerem. Fontos, hogy lejjebb vigyük a nem teljesítő hitelek állományát a bankoknál. Ez bizonyos értelemben biztosíthatja azt is, hogy a fogyasztói és lakáshitel kamatok is csökkenhetnek. Az egyik kulcsfontosságú szempont az ír siker esetében az, hogy egy a jelzáló hitelekkel kapcsolatban egy magatartási kódexet dolgoztunk ki. Ez mindenek előtt áll, és amint ez életben, amit ez hatályban van, egyéb intézkedések is születhetnek arra, hogy a bankok az NPL állományt hogyan tudják csökkenteni. Kérdés, hogy itt felügyeleti beavatkozásról van szó, vagy másfajta struktúrákról, hajlandóságra van szükség, hogy kezeljék a bankok ezt a kérdést, egyértelmű célokra van szükség, de nincs egységes megoldás. Tehát az egyik dolog, ahol az EBA élen járt, az a kritériumok kidolgozása az értékpapírosítással összefüggésben, biztosítva azt, hogy más módszerek is alkalmazhatóak legyenek. Az EBA a definíciókat is létrehozta, konzisztens definícióink vannak, ez tehát mind fontos. Thank you. Um... Köszönöm szépen. A következőket tesszük. Legyen három kérdés egymás után, és aztán ezekre együtt adunk választ. Győri Enikő. Köszönöm szépen. Krossz úr, azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon tetszettek az ön válaszai az integritás kapcsán, illetve a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség kérdésében is, és az is világos, hogy ön ezt még meg is tette a gyakorlatban. Az EBA pedig olyan ajánlásokat tett, amelyek olyan személyekre vonatkoznak, akik leginkább rátermettek az adott feladatra. Azt hiszem, hogy a jobb oldal, oldaláról lényegi tartalmi kérdések érkeznek. Nézzük most az Európai Uniós csatlakozó országokat hogyan gondolja ön ezeknek a feltételeknek a teljesítését, és mi az ön tapasztalata azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezeket az országokat segíteni a felkészülésben. Köszönöm szépen. Robert Volan következik. Köszönöm szépen. A kérdésem arra vonatkozik, hogy Írországban például jelenleg nagyon alacsony a kamat szint, sőt, akár negatív is lehet. Nem képzelhető el az, hogy újabb ingatlanpiaci buborék alakul ki, sőt, hogy esetleg a KKV-knak adott ö, mm, tehát, hogy a KKV-knak kellene inkább több hitelt adni, mert attól félünk, hogy újabb ingatlanpiaci buborék alakul ki. Köszönöm, Francis Fitz következik a néppártból. Köszönöm szépen. Ön világossá tenni, tette azt is, hogy az elmúlt öt évben az Európai Központi, illetve az Ír Központi Bankban dolgozott. Ez egy nagyon nehéz időszak a Brexit miatt is, úgyhogy ismerem ezt a helyzetet a gender kérdés szempontjából is. Hogyan gondolja ön az etikus bank működését, és mit tenne annak érdekében, hogy ezt ösztönözni lehessen, illetve az írországi példákat hogyan tudja kamatoztatni az EBA-ban, főként a válság utáni időszakból származó tapasztalatokra gondolok. Köszönöm szépen, önni a szó, két-három percben kérem, próbálja meg összefoglalni a válaszát. Nos, hát ami a bankuniós kérdést illeti, természetesen úgy gondolom, hogy a bankunió mindig is nyitott volt a nem euró tagok felé is. Ugyanakkor egyértelmű, hogy a mögöttes filozófia alapján egy közös valuta alkalmazásakor hasonló elvek mentén kell szervezni a bankrendszert, azonos vagy hasonló felügyeleti rendszeren keresztül, és fontos a betét garancia rendszer kialakítása is. Azok a fajta ördögi körök, amelyekről beszéltünk, kockázatos helyzetek kialakulása a bankok tevékenységével kapcsolatban, Én azt gondolom, hogy itt van azért egy mögöttes erőteljes logika. Az euró zóna és a bankunió között, de természetesen a bankunió ettől függetlenül egy sokkal nyitottabb, szélesebb az eurózónában nem résztvevő országok számára is nyitott szervezet. Úgyhogy hát itt a gazdaság és a politikai feladatokat hagyjuk most szerintem nagyon sok a szinergia és sok az előny egy egységes felügyeleti rendszerből, hiszen mi közösségként, közösen dolgozva közös tapasztalatok megosztásával és a kulturális és gazdasági háttereink megosztásával rendkívül gyümölcsöző a helyzetet tudunk teremteni. Úgy gondoljuk, hogy mindenképpen több ennek az előnye, mint a hátránya. Az biztos, hogy az én hazám ebből nagyon sokat profitált. Nézzük most a negatív kamatláb környezetet természetesen önök helyesen mondják azt, hogy egy specifikus kontextus alakul ki, aminek olyan szempontból hatása van, hogy hogyan tekintünk a kockázatokra. Úgyhogy enne, ebben önöknek teljes mértékben igaza van, meg kell vizsgálni az ingatlanpiacot is, és másfajta eszközöket, olyanokat, amelyekbe esetleg a tőke átvándorolhat, és hát valóban vigyázni kell a buborékok kialakulására. Ott vannak a nem bankszektorok is. Ez is egy nagyon fontos kérdés. Az ebből származó a potenciális kockázatokat is figyelembe kell vennünk. Egy végső kérdés az etikus bank fogalmával kapcsolatban. Nos, hát nagyon fontos azt látni, hogy Írországban én személyesen, és mi általában írek, odafigyelünk erre, hogy mit lehet tenni annak érdekében, hogy a rendszer úgy működjön, hogy az emberek ténylegesen bízzanak az egész rendszerben. Ez még azért nem valósult meg. Ehhez a kultúrának kell változnia a bankoknak fel kell tenniük maguknak a kérdést azt, hogy meg, nem azt a kérdést kell feltenniük, hogy megtehetem-e ezt, hanem hogy vajon helyese ez a lépés. És a központi bankokban ezt épp úgy meg kell tenni, mint a magánbankszférában. Egy olyan világos keretrendszert kell kialakítani, amiben megmutatkozik az, hogy a felső vezetők szerepe miben nyilvánul meg. Tehát kötelezettségeket kell eh, róni, magatartási kódexeket kell kialakítani, és ezen keresztül lehet kialakítani ezt a kultúrát. Nem ez az egyetlen esély, és eh, nem az egyetlen eszköz, de az biztos, hogy nagyon fontos. És hogy mik a tapasztalatok? Szerintem rengeteget tanultunk, sajnos nagyon fájdalmas tapasztalatokból is. A lehető legkeményebben kellett megtapasztalnunk azt, hogy felügyeleti szervként világosan látnunk kell előtt, magunk előtt azt, hogy mi a feladatunk, a biztonságot, a jó magatartást kell garantálni a bankrendszerben. Minden más gyakorlatilag csak ezt ássa alá. És ez az én munkámnak is a lényege. Köszönöm szépen. Elnök, nagyon szépen köszönjük Krossz úrnak. Egy perc múlva következik a következő napi rendi pont. Okay, now we have just... Uh... Rendben. Kevés időnk van, hogy a következő pontra átmozduljunk, ami az Európai Piaci Felügyeleti Hatósággal kapcsolatos. Dirkian Epping az előadó, akit Jugén Gyuzika fog helyettesíteni és tényleg azt hiszem, hogy erről inkább majd holnap fogunk szavazni, úgyhogy nagyon rövid lehet az árnyékjelentéstevő és az előadó is. Thank you. Uh, the colleagues, the ECR reporter. Köszönöm. Epping úr, az előadó nagyon örül annak, hogy bizonyos pontosítás után tájékoztattak bennünket arról, hogy a mentesítést a 2018-as év esetében megadhatjuk az Európai Bankhatóság számára, a Biztosítás és Foglalkoztató Nyugdíjhatóság, valamint a az értékpapírpiaci hatóság számára is. Egy másik kérdés ugyanakkor az az, hogy akkor az EBA korábbi ügyvezető igazgatóját hogy nevezték ki az AFME élére, 2020. februárjától. Epping úr ezzel kapcsolatban azt mondja, hogy a kinevezés nem volt a bevált gyakorlatokkal teljes mértékben összhangban, hogy ez hozzájáruljon az érdekonfliktus megelőzéséhez. Ez a forgó ajtó helyzet a lehető legritkábban kell, hogy előforduljon, ezt mindenképpen el kell térni az EU ombudsman, az EU bizottság, illetve a számvevőszék figyelmét is felhívja erre. Az ilyen forgóajtó jelenségek az érdekcsoportoknak, a lobbiknak megadják a lehetőséget, hogy a szabályozókat díjazzák korábbi magatartásukért, és megadják a, lehetőség, megadják a lehetőséget káros ösztönzők esetében nyílt, átlátható és független adminisztrációra van szükség az Európai Unió egészében, és ennek részét képezik a felügyelet és egyéb pénzügyi intézmények is a gazdaság és monetáris unióban. Éppen ezért Epping úr örömmel fogadja az állásfoglalási indítványt Tinyáli asszony részéről, amelynek célja az érdekkonfliktusok megelőzése, és az EBA felügyelő, felügyeleti hatóságához, és intézi azt a kérést, hogy vizsgálja felül a béli döntését, hogy Farkas úr az AFME igazgatója legyen. A bizottságot pedig felkéri arra, hogy a közszolgálatban való munkavállalás utáni keretet fel, felülvizsgálja. Köszönjük az együttműködést, és köszönöm a figyelmüket is. Én pedig köszönöm, hogy megkaptam ezt a lehetőséget, és teljesíthettem a ma nekem szánt feladatot. Köszönöm szépen. Az árnyékjöntéstevők, Krisztofor úr. θα πω ότι όσον αφορά την απαλλαγή των τριών ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών της χρηματοπιστωτικής εποπτικής... Ami ezen ügynökséget illeti, amely a bankhatóságok és biztosítási hatóságok felügyeletével foglalkozik. Nos, ez ügyben szeretnék köszönetet mondani Epping úrnak. Az a priori feltételek normálisak, meg szavaztunk ezt, ugyanakkor vannak itt apró különbségek a meg megközelítést illetően biztosítani kell, hogy valódi függetlenség jön létre a tagállamokhoz képest. Hogyha ezen ezen felügyeti hatóságoknak az összes európai polgárt kell szolgálniuk. Aztán a második dolog a többlet, a költségvetési többlet. Úgy véljük, hogy logikus lenne, hogy a költségvetési többlet visszakerüljön a tagállamokhoz. De most az történik, hogy itt valóban hatékony intézkedések történjenek, és valódi párbeszéd alakuljon ki, és itt nem értünk egyet az alkalmazott megközelítéssel. Itt az Európai Bizottsággal kell döntést hozni. Úgy véljük, hogy a többletnek vissza kell kerülnie a szemlere, és igazi átláthatóság kell ebben a témában. Köszönöm. Uh, thank you. Köszönöm. Zsill Bajja Rinyútól. Oui, merci, madame. Köszönöm. Uh, Molnár. Elnézést, Molnár úr nincs itt, uh, úgyhogy uh, Honesz fogja őt helyettesíteni. Parancsolj, köszönöm szépen, Molnár úr nincs itt de írt egy feljegyzést, amit most fel fogok olvasni. Molnár úr azt eh, állítja, hogy a parlament eh, nem hangsúlyozhatja eléggé ezen európai hatóságok szerepét a pénzügyi eh, rendszer védelme, a pénzügyi stabilitás és a fogyasztó védelem érdekében, és a pénzügyi ágazat felügyeletének szempontjából is az adócsalás, illetve a pénzmosás elleni küzdelem érdekében. Ez az emiatt kulcsfontosságú biztosítani azt, hogy az ügynökségek eleget tegyenek mandátumoknak, ezt következetes, független és hatékony módon tegyék meg, kellő erőforrásokkal, nyílt és független adminisztrációval. Továbbá úgy gondolja, hogy a legtöbb módosító megerősíti az előadó véleményét, Éppen ezért arra szeretne ösztönözni önöket, hogy szavazzanak igennel a módosítókra. Köszönöm szépen. Thank you. And now... Köszönöm, és most következik Zsill. Merci, Madame la... Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek, mert decemberben tartottunk eszmecserét erről a témáról, és köszönöm, hogy azóta figyelembe vette számos módosítunkat, és nyitottnak mutatkozott. Ez lehetővé teszi a szöveg elfogadását, amely ki egyensúlyozottabb lett szerintünk, és így többség lehet mellette. Köszönjük tehát, és támogatjuk a kompromisszós módosítókat is, ön véleményt illetően az mf kapcsolatosan, és a szóbeli módosítót is, amely az EBA-val kapcsolatos véleményre vonatkozik, és van még egy különbség köztünk, amely már a korábbi eszmecsere során felmerült, ez továbbra is fennáll, ez a tagállami hozzájárulások visszautalása, amely az Európai Unió felépítésével összhangban lévőnek kell, hogy legyen. Mi ezt az áspontot tartjuk. Ennek ellenére köszönjük ezt a fontos munkát. Köszönöm szépen. A tolmácsolásnak itt vége, úgyhogy innentől kezdve angolul folytatjuk. Sven. Thank you. Um, yes, I would also like to thank uh, everybody involved. Uh, there's a lot of convergence